Danke, Herr Vorsitzender. Danke, dass Sie Herrn Brok äh, ablösen, damit wir zügig beginnen können. Ich müsste nämlich in einem anderen Ausschuss äh, auch abstimmen. Also ich bitte um Verständnis. Amit az előző ülésen elmondtam, nem szeretném megismételni, hanem a tegnapi kollégákkal megbeszélt kompromisszumokról szeretnék szólni mindenek előtt a bosznia-hercegovinai témában pozitív módosulások, változások történtek. Tudnék felállt a kormány, bár nem így hívják, hanem miniszterek tanácsának, de reméljük legalábbis, hogy voltak éppen egy kormányról van szó. Megalapodás született arról is, hogy a még nyitváló kérdéseket rendezik, például a népszámlálásról, vagy a népszavazásról szóló törvény elfogadásra került, ez volt az egyik nyitváló teendő, és van még két feladat, melyek az 5 plusz 2 pontból, amely a főképviselő szerint elvégzelendő feladat, még kettő tehát nyitva áll. Egyik a a hadsereg tulajdonának kérdése és az állami tulajdon rendezésének kérdése. Tehát ezt a két dolgot kell még rendezni a kormánynak, illetve hát az országnak, ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina készen álljon az Európa felé vezető útra, út elindításához és a stabilizációs és társulási folyamat beindításához ez a két feltétel kell teljesüljön. Annak érdekében, hogy, hogy Bevander úr, ahogy jelezte, eh, benyújthassa a csatlakozási kérelmét a kormányfő jelezte ezt. Ugyanakkor a, remélnünk kell azt, hogy a különféle politikai vezetők tartják adott szavukat, és, és azok az intézmények így módon felállhatnak és beindulhatnak, amelyekre szükség van az ország felüldése szempontjából. Szeretnék a vitáspontokról szólni, hogy vagy mondjuk a, a, a e, némi nézetütközést jelentő pontokról szólni amelyeket részben sikerült kezelnünk, olyan megfogalmazásokat találva, amely mindenkinek ínyére van. Először is az első kérdés, hogy vajon beírjuk a szövegbe az, hogy a főképviselő el kell hagyja az országot. Ez volt az egyik kicsit sarkos megfogalmazás. Nagyon sok kollega úgy érezte, hogy ebben a jelentésben, ebben a jelentésben arra is kell persze emlékeztetnünk, hogy vannak olyan feltételek, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Ott volt, hogy az 5 plusz 2, sajnos azonban ez a feltétel évek óta fennáll és nem teljesült. Aztán találtunk egy olyan megfogalmazást, amely végső soron a saját óhajunkat is megvalósítja, mely arra utal, hogy a főképviselő munkára már nincs szükség, mert a, a, a, a kormány átvette a feladatait, ám az is belekerül a szövegbe, hogy azért mindehez még feltételeknek kell teljesülnie. Azt mondjuk, hogy rögzítjük, ez volt az én javaslatom, ez az igen, rögzítjük, hogy a boszniai hatóságok a még nyitváló kérdéseket meg kell oldják, különös tekintettel az állami tulajdonra és a hadsereg tulajdonára. Tehát a must, azaz kötelező segédike benne van, és ez a feltételeket nyilvánvalóan rögzíti. De szerintem ez a megfogalmazás jobb, mint a korábbi volt, és a képviselőtársaim aggájait is orvosolja, úgy jelezték, hogy ez így megoldást jelent. Aztán a kisebbségvédelem fontos kérdésében én sem nem jól fogalmaztam, erőteljesebben beletettük azt, hogy a csoportok és az egyének jogait kell figyelembe, is figyelembe kell venni a kisebbségvédelem tekintetében. Tehát csoportok és egyéni, csoportos egyéni jogok. Aztán hadd szóljak arról, hova még most is probléma. Például ott, hogy a legutóbbi ülésünkön volt egy téma, nagyon kicsit szerepet játszott Belder kollega, a vahabiták ügyét hozta fel. Bosznia-Hercegovinában ez nagyon éles hangokat, felhangokat hozott minden, oldalról. A Republika Szerbszka például úgy idézett engem, mint hogyha a, a szarajevói nagy mufti egy, egy, egy vahabita szélsőséges volna. Ez abszolút nem igaz. Tehát Az üléseinket webstreamen közvetítették, úgyhogy ö, teljesen rossz indulatú elfelejtése volt a szavaimnak ez. Tehát Szarajevóban az is megjelent, azok a hírek is megjelentek írásos hírekben, hogy én Dodik úr fizetne engem. Hát a, a dolog nagyon különös lenne, ha így lenne el kell utasítanom minden ilyen vádat. Tehát visszatérve magára a témára, a vahabiták ügyét ugyan beletehetjük a jelentésbe, ám tudni fennáll az a veszély, annak kérdése, hogy valami a vahabiták megtalálják Európába útjukat Bosznia-Hercegovinában. Ez egy olyan szervezet, a vahabiták szervezete az iszlám valláson belül, egy olyan szekta, amely rendkívül radikális de arról van szó voltak éppen, hogy nem, hogy vahabiták működnének, hanem egy Szaudarábiából és egyébként Iránból is irányított áramlata ez az, a, az iszlámnak, amely Boszniában és Koszovóban is, amelyről majd később beszélünk, jel, jelen van, és amikor Milosevic elkezdte a Balkán szétzúzását, az, azzal az érvelése, hogy az iszlám fenyeget bennünket, és az iszlám legveszélyesebb formája a vahabiták csoportja. És ez ugyan nem igaz, de az viszont igaz, hogy a vahabiták erősödése mindenképpen aggasztó a térségben. Mindenképpen megfelelő összefüggésben kell tehát vizsgálni ezt a témát, és a szöveget úgy kell megfogalmaznunk, hogy ne értelmeztessék azt, hogy az iszlám ellen, vagy, vagy a, a, a szaravé főmufti ellen szólnánk fel, hanem csak arról van szó, hogy a szökőár ellen kell lépnünk. Tehát felhívjuk a boszniai hatóságokat arra, hogy lépjenek föl a szélsőséges ellen, az, e-, a, az erőszak és a vallási gyűlölet ellen, a nemzetközi egy, közössége való szoros együttműködésben. Aggályunkat fejezzük ki a vahabiták szélsőségessége miatt, más szélsőséges csoportok mellett a nyugati Balkán térségében, és üdvözöljük a boszniai nagy mufti 2011. novemberi nyilatkozatát, amely elítélte a terrorizmust és az erőszakot, amely az iszlám elvei ellen van, és az iszlám alapelveit sérti, mondotta a mufti. Ezt üdvözöljük. És felhívjuk a boszniai hatóságokat, hogy ezen az irányban haladjon tovább, felkérjük, hogy vizsgálják meg a szélsőséges csoportok által jelentett veszélyét, bármely szélsőséges csoport jelentse ezt. Tegnap az a benyomásom volt, hogy a kollégáim elfogadták ezt, mert pontosan fogalmaz a szöveg, nem lehet ránk mondani azt, hogy ellene volnánk ennek vagy annak a csoportnak, pusztán azt szeretnénk rögzíteni, hogy körültekintőek kell legyenek a bosznia hatóságok a szélsőségesekkel szemben. Aztán van egy szóbóli módosító. Sokan nem tudják, hogy a koszovói polgárok, illetve a Koszovóban élő bosnyákok sem tudnak három éve már beutazni Bosznia-Hercegovinába. Sehonnan. Tehát sem a személyigazolványokkal, sem a útlevelőkkel nem tudnak belépni bosznia hercegovinába Ez egyetlen ország. Még Szerbia is elfogadja a koszovói személyigazolványt a határátlépéshez. Tehát és azok az államok, amelyek nem fogadták el Koszovó jogállását, azok is elfogadják a, az útlevelet vagy a, a személyigazolványt. Így mondom, bosznia hercegovina az egyetlen ország, amely nem engedi meg a koszovói állampolgárok belépését, úgyhogy ezért kérem, hogy egy felszólítjuk a bosznia kormányt. Nem, nem ez az. Tehát idézek egy szóbeli módosítót. Tehát aggályunkat fejezzük ki a felett, hogy Bosznia-Hercegovina egyetlen ország a térségben, amely nem engedi meg a koszovói állampolgárok belépését az országba. Ezért felhír kérjük a bosznia hatóságokat, hogy fogadják el a koszovói állampolgárok úti okmányait az országból belépéshez, ahogy megteszi ezt Szerbia és más államok is. Remélem, hogy ezzel egyetértenek majd. Aztán van még egy, kis, egy második kis gond, Boszkurtasszony módosítója a határ problémáról szól. Mint tudják, Bosznia-Hercegovinának nagyon hosszú határai vannak, mindenkivel szomszédos szinte a térségben. Nem akartam egy nagyon, a Boszkurt asszony által benyújtott hosszú módosítót betenni a szövegbe, remélem elfogadja majd az általam javasoltakat, mi szerint nem írhatjuk elő Boszniának hogy hogyan oldja meg a határkérdés szomszédaival. Minden lehetséges eszközt felhasznál szerződést, választott bírósági döntést, bármit. Láttunk már példákat a térségben. Ezért egy olyan módosítót tettem be, amely szerint felhívjuk a boszniai kormányt és a szomszédos országokat, hogy megtenjenek mindent annak érdekében, hogy feloldják a határproblémákat. Horvátországgal is meg kell eh, ezt lépnünk. Szerintem itt nem kell megneveznünk név szerint Horvátországot, hiszen Bosznia és a szomszédos országok lefedik ezt. Majd a Horvátországról szól jelentésben kell külön Horvátországról szólni. Ezek voltak tehát a legnagyobb gondot jelentő ügyek. Ó, igen, még valami. Beletettük még Cornelissen asszony módosítóját, megint németül mondom akkor majd, tehát hogy a, a fő képviselő irodája, tehát Szőrenzen úr irodája, Szőrenzen úr egyébként kiváló szakértője a térségnek, tehát Szőrenzen úr irodáját megerősítsük a térség egészében. Nem elég, hogy csak Szerajóban működik iroda, hanem Banyalukában, északon is kellen eh, működik egy iroda, de ott alig-alig van személyzet. Tehát ki kell terjeszteni a, a hivatal működését. Tehát Banyalukában is több tisztviselőre van szükség, Mosztárban is, ám tegnap a Szöreznerről folytatott vita során Tuzla is felmerült, mert Tuzla rendkívül fontos számunkra, tudnék, Beslegics úr, a tuzlai polgármester a nehéz időkben is kiállt Bosznia egysége mellett. Tehát kérjük, hogy a Szörenzen úr, a nagykövetünk hatáskörét bővítsük ki, és ehhez megfelelő személyzettel is lássuk el őt. A nemzetközi közösség forrásaiból lenne is kapacitás, hogy megtegyük ezt. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a koordinátorok részéről a kiváló együttműködést, és remélem, hogy nem nagyon hosszan vitázunk, mert aztán a kulturális szabadságba kell átmennem. Köszönöm. A pak, ich, äh, pak asszony, nagyon köszönöm, hogy néhány perc időt még szentel nekünk, és ezen kívül gratulálni szeretnék remek angolságához. Ja, genauso was gemeint. Hát éppen így is gondoltam. még az ír fronton harcoltam és az ír rádiónak adtam egy interjút a népszavazásos sztorival kapcsolatosan. Boszkurt asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban azt gondolom mindannyian egyetértünk, hogy jó, hogy most új kormány van, vagy hát bárhogy is hívják őket, ami remélhetőleg felgyorsítja az egész folyamatot, a reform folyamatot. Jó, hogy az állami segélytörvényt, illetve a népszámlálási törvényt is elfogadták. De Bosznia-Hercegovinának a Dayton hetest muszáj végrehajtania, hiszen nem szabad, hogy elfelejtkezzünk a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyekről és a menekültekről az alkotmányügyi reformokkal is foglalkoznak, de konkrét eredményekre van szükség, hogy az alkotmányokat az e ENSZ menekültügyi főbiztosságának az előírásaihoz val harmonizálják, hogy jól működjön ez értelemben is az állam. Bosznia-Hercegovina csak egy, illetve egységes országként csatlakozhat az EU-hoz. Úgy gondolom, hogy sajnálatos, hogy az iszlám közösségek továbbra is elhatárolódnak a vahábita ügytől, és hogy ez még mindig probléma, ez szerintünk is sajnálatos, és muszáj lenne megoldani. Amikor erre a csoportra összpontosítunk, akkor elfeledkezünk róla, hogy más szélsőséges tendenciák is mutatkoznak ebben a régióban, például a nacionalist, különböző nacionalista mozgalmak. Ez az előttünk álló dokumentum kiegyensúlyozott, és remélhetőleg megkapja majd a szakbizottság támogatását. A Horvátországgal kapcsolatban itt van egy probléma, nagyon hosszú a határa a két országnak, és ezek a határkérdéseket meg kell oldani. Ezért módosítókat fogok benyújtani. Külön fogunk erről szavazni, nem kerül be a kompromisszumba. Remélem, hogy ezt is tudják majd támogatni. Fontos, hogy Horvátország és Bosznia-Hercegovina megtalálják a megoldásokat, és jó szomszédi kapcsolatokat tudjanak ápolni a határ két oldalán. Két utolsó gondolat. amikor az igazságügyről és a um, megbékélésről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy a szexuális bűncselekmények áldozatainak igazságot kell szolgáltatni. És a boszniai-hercegovinai hatóságok aktívan részt vettek egy ilyen stratégia kidolgozásában. Még egy részlenkénti szavazást fogok kérni ezzel az ügyel kapcsolatban. Szörenszen úr is tegnap megerősítette, hogy ebben a pillanatban elkötelezettséget érez, hogy éreznek a hatóságok is, hogy sikere vigyük ezt az ügyet, és az áldozatokat tudjuk támogatni. Nagyon fontos az is, hogy, és most Angelina Jolie filmjéről szeretnék egy szót szólni, ennek kapcsán is nagyon hangsúlyoznám, hogy a gondolkodás szabadságát szintén meg kell erősíteni. Az Alkotmánybíróság sürgősségi ügyeivel pedig szintén foglalkozunk. Köszönöm szépen, most pedig Kassi úr kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A szlovén nyelven fogok beszélni. Kollégiceink, kollégi... Tisztelt kollégák, Bosznia-Hercegovina összetett állam, és nagyon érzékeny is egyben. Éppen ezért nagyon óvatosan, nagyon kiegyensúlyozottan kell eljárnunk vitánk során. Vihar ugyanis ez egy pohár vízben, a vahabitákkal összefüggésben, tehát nyilatkozat kapcsán. De sajnos még ma is a bevezető vita kétharmada a vahabitáknak volt szentelve, ez túlságosan sok, hiszen ez a jelenség nagyon elszigetelt, és ez az incidens néhány hónappal ezelőtt zajlott, amikor egy személy Szarajevóba fegyverekkel érkezett. Nos, ez nem homályosíthatja el, hogy valójában mi is zajlik Bosznia-Hercegovinában. Bosznia-Hercegovina nem Szaúd-Arábia, ez egy nyugat-balkáni demokrácia, világos európai perspektívákkal rendelkezik. A nyolcadik kompromisszumos módosító frakciónk számára elfogadható és kiegyensúlyozott Némileg többet szeretnék mondani a 65-ös módosítóról, ahol külön konferenciát javasolnak. Bosznia-Hercegovina előtt nagyon sok munka áll, a megbékélést még nem érték el. Egy világos és átlátható vitára van szükség, amely lehetővé teszi az alkotmánymódosításokat. Itt nem csupán a Szedics-Fincsi ítéletről van szó, a kisebbségek jogáról, vagy arról, hogy képviselők legyenek az elnökségben. Itt arról van szó, hogy Bosznia-Hercegovina működőképes állam legyen. A jelentéstevőnek nagyon határozott véleménye van arról, hogy a főképviselőnek el kell hagyni a Bosznia-Hercegovinát. Mi, illetve én némileg visszafogottabbak vagyunk e tekintetben, de úgy véljük, hogy a nemzetközi közösség a főképviselő révén érthetőben kellene, hogy fellépjen. Nagyon sokat vitáznak a vahabitákról, de hogyha a szrebrenicai tömegmészállást valaki tagadja, akkor a nemzetközi közösség képviselői hallgatnak. Nem arról beszélek, hogy valakit ezért mellőzni kellene, de mindenképpen meg kellene találni a módját annak, hogy ezt a nem megfelelő magatartást jelezzük, hiszen vannak olyan emberek, ezt a tömegmészeres tömegírtást még mindig tagadják, és az nem teszi lehetővé a megbékés Bosznia-Hercegovinában. Még két dolog. Jó magam is szabá- ö, támogatom Szorenszen úr fáradozásait, azt illetően, hogy Bosznia-Hercegovina más helyein is nyissanak irodákat. Tuzla bizonyosan egy olyan város, ahol nagyon sok pozitív változás zajlott. A föderáció bizonyosan nem csupán Szarajevóból áll, Mostar mellett máshol is ö, meg kell mutatnunk a bevált gyakorlatokat összefüggésben a háborús bűncselekmények áldozataival, vagy a megerőszakolások áldozataival elmondanám, hogy jelenleg Bosznia-Hercegovinában nagyon sok ítélet született, amikor a háborús bűncselekményeket elítélték, például az ö, nem erőszak miatt. De ezen ö, áldozatok, ezen nem erőszak áldozatai nem kaptak kártérítést. Ehhez hiányzik a tudás, és hiányoznak az anyagi források. Hiányzik az, hogy valaki személyesen jelentse fel ezeket az eseteket, és kérjen kártérítést. Nemzetközi szinten kell segíteni ezeknek az áldozatoknak. Hogyha lenne két-három lezárt eset, akkor azt hiszem, hogy Bosznia Hercegovinában is elegendő jogi tudás lenne és lehetőség arra, hogy pénzügyi forrásokkal rendelkezzenek, hogy ezen háborús bűncselekményeket végeredmény, véglegesen elítéljék és az áldozatokat kártalanítsák. Az ALDE frakciónk támogatja a jelentést és gratulál a jelentéstevőnek. Thank you. Köszönöm szépen. Ebben a jelentésben úgy gondolom, hogy világosá vált, hogy a fő megvitatandó pontok azok, hogy egy érett demokráciaként tekintsünk erre az országra, vagy egy megold, megosztott konfliktus utáni társadalomra. Hogyha a több hatalmat adunk, erőt adunk a hatá- hatóságok kezébe, ez azt jelenti, hogy a kritériumokhoz fognak jobban ragaszkodni, és cselekedni fognak, vagy pedig a helyi hatóságoknak tovább delegálják a, a hatásköröket. Remélem, hogy a szavazás révén jó és kiegyensúlyozott jelentést fogunk kapni, ami egy oldalról a komoly agályokat megemlíti, de a reménytelenség helyett, ami egyébként időnként mindannyiunkban valószínűleg felbukkan időről időre, inkább azt fejezi ki, hogy reménykedünk a fejlődésben. Ami a Vahabita ügyben kapcsolatos kompromisszumot illeti, szerintem aránytalan egyáltalán említeni ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy a nacionalisták, illetve a vallási, nacio- vallási ö, extrémitások azok mindig nagyon negatív dolgok, hiszen diszkriminációt, erőszakot szülnek. És a saját tapasztalom az, például a Split és Belgrádi meleg felvonuláson, hogy a nacionalisták, ortodoxok és a katolikusok voltak azok, akik követ dobáltak. De hogyha a vahabizmus fenyegetését hangsúlyozzuk egy boszniai jelentésben, az rossz gondolatokat fog kelteni, pont, és pont azoknak a ha, malmára hajtja a, kez, a vizet, akik be akarják feketíteni a boszniai muzlimokat. Van egy extrém keresztény párt is, amely a Bibliára akarja a törvényeket alapozni, amelyek nem oltatják be a gyermekeiket, és a nők jogait is megkurtítják. A legtöbb keresztény Boszniában épp úgy, mint máshol, ahogy csak úgy, mint a legtöbb muzulmán is, egyáltalán nem ennyire szélsőséges. Most pedig Maja úr kap szót, nem? akkor Ibrizagics asszony. Um, bara... Köszönöm szépen. Eh. Elnök úr, nagyon röviden. Szeretném elmondani, hogy Doris, mint mindig, rendkívül jó szöveget készített, amely valóban a tényeken alapul, és nagyon elégedett vagyok a szöveggel és a kompromisszumos módosítókkal úgy szintén egy észrevételt szeretnék tenni, és itt személyesen saját nevemben szólok. A négyes kompromisszós módosítót, illetően nekem úgy tűnik, hogy az eredeti szövegváltozat jobb volt. 5 plusz 2-ről beszéltünk, mert ez az 5 plusz 2 formula elfogadott a bizottság, illetve a tanács által. Ez egy olyan formula, amelyet mindig is alkalmaztunk. Állás foglalásunkat nagyon figyelmesen elolvassák a régióban, tehát a legapróbb szónak is jelentősége van. Az eddig használt terminusok elhagyását biztosan észreveszik majd Boszniában, és kérdéseket tesznek majd fel ezzel kapcsolatban. Felmerül a kérdés, hogy miért nem beszélünk már 5 plusz 2-ről, mert 5 plusz 2 azt is jelenti, hogy a nemzetközi közösség, az Európai Unió, nak mondani valója van ezzel az ügyel kapcsolatban. Itt csak két követelményről beszélünk, és ezt a helyszínen úgy értelmezhetik, hogy csak két dolgot kell megvalósítaniuk. És ez azt jelenti, hogy az öt másik dolog, azt mi már elintézetnek tekintjük. Azt hiszem nagyon fontos visszatérni az eredeti szöveghez. Herzlichen Dank. Ich meine... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy még ész észrevettünk más előnyöket is a jelentésben. Weiger úr. Köszönöm. Elnök úr. Először is szeretnék visszatérni egy részlethez. A mai vitában felmerült egy elemhez. <clears throat> Ezzel kapcsolatban pedig egy erőteljes morális támogatást szeretnék, szeretnék, szeretnék biztosítani Doris Pak jelentéstevő asszonyt morális támogatásomról, egy olyan kampány <clears throat> alapján, mely a bosznia nyilvánosság egy részében lezajlott. Felmerült ez a sajtóban, és a politikai megfigyelők is jelzésre lennek majd a mai ülésünkről demokratikus társadalom van épülőben, és mindenki, aki egy Bosznia-Hercegovina számára egy európai demokratikus jövőt szeretnének kialakítani, azt szeretnék, hogy az integráció folyamata elinduljon. Ezért nem elfogadható, hogy a ház képviselői részéről próbálkozások születnek arra, hogy beavatkozzanak belpolitikai kérdésekbe intoleráns módon fogalmazva az országban levő folyamatokról, és a közvéleménnyel kapcsolatos negatív véleményeket fogalmaznak meg. Feltétlenül fontos, hogy konstruktív együttműködés alakuljon ki az Európai Parlament és a boszniai hercegovinai közvélemény között. Ennek szellemében kell működnünk. Másodszorban ténylegesen úgy gondolom, hogy nem túl, nem, fontos, hogy ne, ne hangsúlyozunk túl egyes elemeket. Az például, hogy Bosznia-Hercegovinában különféle vallási csoportok élnek együtt. Bosznia-Hercegovina olyan állam, amely az éppen, hogy a sokféleség igen, alapul azon, hogy ezek, ezek, ez a sokféleség együttélésre képes. Ugyanakkor a háborús potenciál továbbra is fennáll bizonyos mértékben, és ez a háború le is zajlott. Ezért kell nagyon körültekintően fogalmaznunk dokumentumban, dokumentumunkban, például a vahabitákkal kapcsolatban is. Én szívesebben láttam volna, hogyha akár el is kerüljük a vahabiták említését, vagy legalábbis nem hangsúlyoznánk túl ennek a csoportnak a súlyát Bosznia-Hercegovina jövőjével kapcsolatban. Egyéb iránt úgy érzem, hogy a jelentés abszolút kiegyensúlyozott, köszönöm a tevő erőfeszítéseit, és mindazon képviselőtársaim munkáját, akik hozzájárultak ehhez a jelentéshez, amely reményeink szerint megnyitja a, a jövő előtt, a perspektívák előtt az utat Bosznia-Hercegovina számára. Kuka. Köszönöm, Kukán úr kapszolt. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr hosszú távú tapasztalatai a jelentéstevőnek, illetve az ő aprókos ismerete az ország, illetve az ország szereplőivel kapcsolatban érezhetőek ezen állásfoglalás szövegében. A jelentéstevő az, hogy úgy nevezi meg a problémákat, ahogy azok léteznek, nem próbálja őket csökkenteni vagy eltúlozni. És ezt a többi árnyék jelentéstevővel együtt úgy teszi, hogy ezzel segítsen ennek az országnak. Jó szándék van tehát emögött. És szeretnék gratulálni és elismerésemet kifejezni Pákasszonynak a jelentésért. Tudom, hogy hozzá van szokva, hogy dicsérik és gratulálnak neki, de szerintem nem árt, hogyha időnként megismételjük ezt. És íme itt egy újabb jó alkalom. Akkor most az állásfoglalásról ez lehetőséget ad arra, hogy ösztönözzünk pozitív fejleményeket Bosznia-Hercegovinában. Bár csak korlátozott előrelépést tapasztalhattunk az EU integráció legtöbb területén, úgy gondolom, hogy az új kormány most már nem tud kifogásokat felsorolni és tovább halogatni az EU-val kapcsolatos ügyekben a nagyon szükséges reformokat. Boszniának, Hercegovinának kompromisszum és konstruktív párbeszéd kultúrát kell kiépítenie, ez lehet az alapja ezeknek a reformoknak. Sikerült a népszámlálási törvényel, illetve az, az állami segély törvényel kapcsolatban megállapodásra jutni, és ez azt mutatja, hogy az ország meg tudja mutatni azt, hogy képes arra, hogy megbírkozzon az EU integrációval. Ez széleskörű politikai megállapodás nélkül a lényegi reformokról nem lehetséges. Nem lehetséges továbbá hatékonyan működő intézmények nélkül minden administratív szinten. Ezen jelentős pontokat a módosító indítványok is tükrözik, szeretnénk egy jó és segítő jellegű módosítás, vagy a dokumentumot megszavazni. Az, az is nagyon fontos, hogy a szélsőségekkel kapcsolatban megfelelően nyilatkozzunk meg. Szeretnénk segíteni Bosznia-Hercegovinának, hogy az integrációs folyamatokkal tovább lépjen, annak érdekében, hogy gyorsabban tudjon fejlődni a mi szempontunkból a régió stabilitása, az Európai Unió biztonsága is fontos, ezért is fontos, hogy fejlődjenek, de a legfontosabb, hogy az saját állampolgáraik érdekében fejlődjenek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy ismét ebben az új helyzetben láthatom önt, vár egy delegációs vezetőt elveszítettünk önben. Elnézést, hogy elkéstem, és köszönöm Ivo Vágó és Jákó Kácsin kollégáknak, akik az Alda nevében már előttem felszólaltak. De hát igazából én vagyok az árnyék jelentéstevő, és szeretnék köszönetet mondani Doris Paknak, hogy egy ilyen jó, kiegyensúlyozott jelentést alkotott meg. Három pontot szeretnék felvetni. Az egyik a négyes kompromisszummal kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy hát igen, volt vita az 5 plusz 2-ről, és hogy ez mennyire releváns, és mennyire kell megemlíteni. De szeretném felhívni a figyelmüket egy hatékony és óvatos megfogalmazásra a négyes kompromisszumban, amikor az OHR feloszlatását megfontolja. A, ebben a kontextusban kell a fennálló problémákat a bosznia-hercegovinai hatóságoknak megoldania. Tehát itt van egy világos összekapcsolódás egy világos kapocs, és szerintem ez a megfogalmazás jó. A nyolcas kompromisszummal kapcsolatban itt azt csináltuk, hogy megfelelő kontextusba helyeztük a vahábizmus említését. Egy általános igényen belül említettük meg, amely szerint a szélsőség minden formájával fel, szemben fel kell lépni. Ez is egy olyan árnyalt megfogalmazás, amivel egyet tudok érteni. És igen, elismerjük azt, hogy mindenféle szélsőségek léteznek, de a legtöbb, ha mondhatjuk, így a Bosznia-Hercegovina történelméből táplálkozik, és a vahábizmus konkrét említése azért igazolható, mert ez egy import jelenség az országban. Tehát nagyon világos kontextusban helyeztük ezt az említést, általánosan ellenezünk minden, fajta szélsőséget, vallási szélsőséget és erőszakot. Aztán a 45-ös módosítól is felhívnám a figyelmüket, hiszen meggyőződésem, hogy szükségünk van jobban hangsúlyozni azt, hogy az alkotmányos reformra mennyire sürgősen szükség van és széleskörű konzultációra az összes szereplővel, illetőleg az ezt létrehozó konferencia létrehozására is nagyon gyorsan szükség van, úgyhogy szerintem ezt mindenképpen valamilyen kompromisszumban be kéne emelni a szövegbe. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Doris Pak munkáját, mely megfelelő kutatáson alapul, és eléggé kiegyensúlyozott. Ernyek előadótársam, Boszkürt asszony elkifejtette már a frakcióm álláspontját, ám magam is utalnék arra a kérdésre, amelyről is felmerül a vahabitákra való utalásra. A nyolcas kompromisszum szövege szerintem kiegyensúlyozott, rámutat a teljes térségben érvényesülő problémára. Ám ugyanakkor azt a tényt is meg kell irányítanunk, hogy nem csak a térség, hanem a világ problémája is ez. A mediterrán térség déli részének egészében érvényesül, és saját országainkban is a vahavisták legfontosabb központja Szaudarábián kívül London. A London Belgrévia külvárosa. És ez erősen összefügg a szélsőséges ideológia exportjával, amelyet a szaudarábiai rezsim támogat. Úgyhogy szerintem a Szaudarábiára foglalkozó országjelentésben kellene igazából kiemelnünk a szélsőséges vahabista gondolatok exportjáról szót ejtenünk. Világszerte történik ez, Szíriában is erősödik ez az áramlat, <clears throat> úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, és egyébként köszönöm Doris Pak munkáját. Köszönöm, elnök úr. Nem volt a célom, hogy órákon át taglaljuk a vahabizmus kérdését, ám ki kellett rátérjek, mert a boszniai sajtó nagyon komolyan és sok esetben tévesen tájékoztatott ezekről a kérdésekről. Németországban Gyakran azt, mondják, azt mondjuk, hogy csi, ö, csirájában kell a bajt elfolytani. Ebbe, ezzel kapcsolatban, hogyha látunk, hogyha vahabista gondolatok erősen gyökeret vernek abban az országban, ahol nagyon nagy a, a muszlim vallásúak aránya, akkor az gond lehet. És világszerte gond lehet. Ezért nem lehet legkisebbíteni kisebbíteni a bajt, vagy ezt a problémát, hanem beszélünk erről, persze együtt más szélsőséges, nacionalista, áramlatokkal és veszélyekkel együttesen kiemelve ezeket. Szerintem én szellemben jó a, a megfogalmazás. Nem kárhoztatjuk Boszniát, hanem figyelmeztetjük egy olyan veszélyre, amelynek mértékét nem szabad alábecsülnünk. Bárcsak megtettük volna az elmúlt húsz évben. Sokra mondtuk az elmúlt húsz évben, hogy bárcsak megtettünk volna ideje korán a megfelelő lépéseket. Hát ebben a szellemben szerintem nem kell túl hangsúlyoznunk azt, amit, amit leírtunk. Szerintem helyén való, megfelelő és a jövőbe tekintő. Srebrenicával kapcsolatos gondolatokat sem kell beletennünk a szövegbe. Mindig elítéltük Srebrenicát, és mindig elítéltük azokat, akik nem ö, ítélik el Srebrenicát. Nem lehet almát körmével, körtével összevetni és nem szabad összekeverni témákat, amelyek nem feltétlenül függenek össze. Elhangzott, hogy én szeretném a, a fő képviselő hivatalát adott időben majd megszüntetni, amikor eljönnek az ideje. Ám az is célunk, hogy a jön szöveg jön létre, amelyet mindenki támogatni tud ebben a házban. Harmadsorban Boszkürt képviselőasszony nem elégedett a kompromisszumommal, bár elfogadja a határmódosítások tárgyában. Emin Boszkürt egy olyan módosítót írt, amely például megemlíti Josipovic urat név szerint, a horvát elnököt, aki szót ejtett a határmódosításról. Ez, ennek semmi keresnélője eh, ebben a szövegben. Sem Tadicsot, a szerb vezetőt, sem a horvát vezetőt nem idézhetem ebben a szövegben, amely konkrétan Bosznia-Hercegovináról hivatott szólni. És azt mondja, hogy meg kell találni a határvita eh, rendezésének kérdését. Aztán majd a Horvátországról szóló országjelentő meg lehet nevezni a horvát államelnököt, meg annak szavait. Tehát az a módosító, amelyet Emin Boszkürt beterjesztett, azért nem fogadtam el, mert egy szomszédos állam államelnökét név szerint megnevezni nem helyén való egy ország jelentésben. Aztán van még egy kérdés, amely uh, kicsit nyomja a szívemet. Kacsin úr is érintette ezt, meg Latford asszony is futólag. Az aldebeli kollégák azt akarják, hogy egy nemzetközi konferenc hívjunk össze, ahol a, a, a résztvevők és a, az elkövetőkről szóljunk. Ezzel kiöntenénk a gyereket a fürdővízzel, nem követeltünk olyan törvényeket, amelyek nem valósíthatóak meg. Tehát amikor éppen állammá, tényleges állammá válik Bosznia-Hercegovina, akkor nem mondhatjuk azt, hogy na akkor most ebben a pillanatban hívjunk össze egy konferenciát, amely felkutatja az, a háborús bűnösök elkövetőit, akik még szabadlábon vannak. Hát, szerintem ez kontraproduktív volna. El kell ismernünk a helyi politikusok, a helyi állampolgárok jogát és képességét arra, hogy például, ha akarják, módosítsák az alkotmányukat, annak érdekében, hogy a Strasburgi eset példáján, a Finzsi eset példáján, amit mindenki ismer, megfelelő lépések szülessenek. De ezt csak az országon belül lehet elérni. Persze ebben lehet segíteni a bosnyákokat, ha kívánják, ám az, hogy most összehívjuk egy nemzetközi konferenciát, az bizony emlékeztetne a legutóbbi budmilli kudarcra. A helyi állampolgárok a helyi politika kell, hogy felelősséget vállaljon a nyitváló kérdések rendezéséért, Európa segítségével persze, de maguk kell vállalják a felelősséget, nem lehet egy nemzetközi konferenciával letudni ezt. Talán kicsit elragadott a hevület, nem lehetünk mindig tanítómesterei más népeknek, legyünk körültekintőek, legyünk érzékenyek. Mindannyian meg kell tanuljuk, hogy a Balkán térségében még különösen figyelemmel kell lenni a nemzeti érzékenységekre. Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban is, ha először Dodik siránkozna, aztán mindenki más is, ha nemzetközi konferenciát hívnák össze az ország kérdései taglalandó, hagy rendezzék maguk a kérdéseiket, amit tettek is az elmúlt években a, a bosznia, bosnyákok. Köszönöm szépen az együttműködés, remélem, hogy jól sikerül a szavazás. Palkasszony, kérem, még maradjon egy kicsit. Luna csak asszony jelentkezett, remélem, hogy gyorsan fogja megtenni megszólását, mert az európai kultúra került veszélybe. Na, és most na, na. Doris, Elnézést, hogy még egyszer szólásra jelentkezem. Egy pontban mondanék ellent a zöldek megpróbáltak a vahabitákkal kapcsolatos történetet egy kompromisszumra máshogyan megfogalmazni, hogy mindenféle szélsőséges kijelentést a ö, szerbek részéről elkerüljünk. Én csak ezt tisztázni akartam. Elnök, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen, Doris. Mielőtt a következő pontra Törökországra áttérnénk, Potiráros egy rövid nyilatkozatot kíván tenni. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy megkapom a lehetőséget, hogy egy nagyon érzékeny és emberiségi kérdésre felhívjam a figyelmet. Erről tegnap este szereztem tudomást. Ahogy bizonyára tudják, a török sajtóban az utóbbi időben nagyon gyakran megjelent valami, ami a közvéleményt nagyon érdekelte, mégpedig az, hogy 38 holttestet, illetve csontvázat találtak az Abakiri ö, Diabakiri börtönben egy átalakítás, renoválás során. 9 mm-es revolver golyókat találtak a csontok között. Nagyon hasonló módon öm, elpusztított embereknek a koponyáit találtuk meg, találták meg Cipruson tömegsírokban. DNS vizsgálatot és egyéb vizsgálatokat indítottak. Most a török népességből hiányzó emberekkel próbálják ezeket a személyeket azonosítani. Szeretném felkérni az Európai Parlamentet, hogy küldjen, hogy tegyék lehetővé azt, hogy tudósok hozzáférjenek ezekhez a maradványokhoz. Cipruson több száz család aggódik Cipruson most jelen pillanatban, hiszen az információk szerint több mint 200 ember került az 1974-es háború után a Diabakiri börtönbe, és elképzelhető, hogy az ő maradványokról van szó. Kollégin. Köszönöm szépen, kolléga javasolnám, hogy forduljunk a török nagykövetséghez, hogy adjanak magyarázatot erre az esetre. Talán ezt később a jelentéstevő is meg tudja tenni, hogy milyen útra lépjünk, hogy ezt az ügyet tisztázzuk. Köszönöm a tájékoztatást. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Törökország ez. Omer Rajten jelentéstevő asszonynak meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, január 12-én itt az ENSZ szakbizottságon belül bemutattam az állásfoglalás tervezetet, valamint a jelentés tervezetet. Akkoriban kijelentettem, hogy ahogyan a tanács és a bizottság is ö, fogalmazott, az Európai Unió belbiztonságát illető kijelentésekkel egyetértettem és állásfoglalás tervezetemben számos kérdést felvetettem, többek között a kölcsönös függés kérdését az EU és Törökország között. Ezt úgy tettem meg, hogy figyelemmel voltam Törökország gazdasági növekedési potenciáljára, gondolok itt Törökország fontos szerepére az energiaellátásban és az esetleges lehetséges szinergiákra, ahogyan elmondta az elnök is, az EU külpolitikája és Törökország között. Nos, elnök úr, ez a kölcsönös függőség kedvező eredményeket hoz, mind az EU, mind pedig Törökország számára. De ez csak akkor történik meg, hogyha együttműködésről és párbeszédről szólunk. Ez igaz mind az EU, mind Törökország vonatkozásában. Erőfeszítéseket kell tehát tenni annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük. Törökországnak konkrét eredményeket kell felmutatni a reform folyamatban, de nem csupán erről van szó, elnök úr. Többek között javítani kell a kapcsolatokat az egyes országok között, és itt egyetértek Füle biztos úr ütemtervével Törökország vonatkozásában. Új erőfeszítésekre is szükség van ahhoz, hogy megfelelő feltételeket teremtsünk ahhoz, hogy egyes fejezetekben jelentős előre lehaladást érjünk el. Itt szó van az igazságügy, az emberi jogok területéről, itt mindenképpen előrelépésre van szükség. Aztán elnök úr, ami a külpolitikát illeti, a terrorizmus elleni küzdelmet, hogyha nagyobb az együttműködés, akkor sok eredményt elérhetünk az EU számára, ugyanakkor Törökország számára is. Elnök úr már január hónap folyamán kifejeztem mélységes aggodalmat, azt illetően, hogy milyen a helyzet a sajtószabadsággal, a véleménynyilvánítás szabadságával Törökországban, vagy akár az előzetes letartóztatás időtartamával kapcsolatban, újságírók letartóztatásával kapcsolatban, és az emberi jogsértések eseteivel kapcsolatosan. Ezeket az üzeneteket a kollégák támogatták, és ezért köszönetet mondok. De most egyetértünk abban a tényben, hogy most rendkívül fontos, hogy világos, objektív és erős üzenetet üldjünk, küldjünk Törökország irányába. Nagyon fontos olyan üzenetet megfogalmaznunk, amely hasznos, amelyel dolgozni lehet. mindig megpróbálom a kollégák javaslatait maximálisan figyelembe venni, de minden évben hozzáfűzünk valami újdonságot ezekhez az állásfoglalásokhoz, a szöveg tehát egyre hosszabbra nyúlik. Az állásfoglalás alapján lefolytattunk egy vitát, 461 módosító érkezett, és Strasbourgban megpróbáltunk kompromisszumos módosítókat kialakítani ezekből. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a jó és hatékony együttműködésért. Összességében 29 kompromisszumos módosítót dolgoztunk ki, köszönhetően az együttműködő kollégáknak, mint például Lukasek képviselő és a többiek. Nos, a kompromisszumos módosítók alapvető üzenete az, amiről itt most szólni szeretnék. de a jelentésben megemlítettem a terrorizmussal kapcsolatos jogszabályokat is. Amit viszont nem tettem meg, nem említettem explicit módon, hogy milyen esetekről van itt szó, tehát nem bocsájtkoztam részletekbe amit most viszont a kompromisszumokban megtettünk. Tehát sokkal részletesebben fogalmaztunk a terrorizmus ellenes jogszabályok és a törökországi büntetőeljárások tárgyában. Ott ugyanis nagyon széles értelmezési lehetőségek vannak. Tehát részletekbe bocsájtkoztunk számos pontos cikket illetően ezen jogszabályokban, amelyek ö, megreformálásra szorulnak. Nos, elnök úr, a viták során nagyon sok szó esett a kormány és az ellenzék viszonyáról Törökországban. A kollégákkal a kompromisszumos módosítókban megpróbáltam kiemelni, hogy mennyire fontos a kormány és az ellenzék közötti párbeszéd, valamint a közöttük megvalósuló együttműködés. Nagy aggodalmak merültek fel ugyanis valamennyi bírósági eljárással, illetve valamennyi eljárással kapcsolatosan a török parlamenten belül, különösen az egyik ellenzéki vezető elleni eljárással kapcsolatosan nem szabad, hogy jogi szinten, bírósági szinten üldözzék ezeket a személyeket demokráciára, a véleménynyilvánítás szabadságára van szükség. Ezért dolgoztuk ki pontosabban ezeket a módosítókat. Aztán, elnök úr, más büntetőeljárásokról, más ítéletekről is szót ejtettünk, amelyeket, amelyek a közelmúltban szerettek. Mindezt azért tettük, hogy a jogállamiság fontosságára felhívjuk a figyelmet, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségére Törökországban. Nos, ebben az évben, mint ahogyan az elmúlt években is történt, megpróbáltuk a DINK esetet megvizsgálni részletesebben, annak érdekében, hogy ezt az ügyet mindenképpen ö, vizsgáljuk meg megfelelően, mert a múltban nem voltak megfelelő vizsgálatok ezzel az ügyel kapcsolatosan. Aztán a szövegben kicsit megváltoztattuk a megfogalmazást, és kijelentjük, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokra is gondolnunk kell az EU és Törökország között, hiszen ezek első lépést jelenthetnek a helyes irányba kérem az Európai Bizottságot, hogy foglalkozzon a 24-es fejezet megnyitásával a csatlakozási tárgyalások során. Aztán akkor lenne még számos más pontom is, de nem akarom túl hosszúra nyújtani beszámolómat. Természetesen a kollégák visszatérhetnek ezekre a témakörökre, a kompromisszumos módosítókra vonatkozóan. Van még egy olyan téma, amivel kapcsolatosan nem sikerült kompromisszumot kialakítanunk az ellásfoglalás tervezetben. Szerepelnek olyan pontok, ahol nagyon világosan megfogalmazzuk, hogy milyen Törökország és Ciprus között a viszony. Szeretném tehát kérni az összes kollégát, hogy próbáljanak megfogalmazni módosítókat, szavazhatnak mellette vagy ellene ezt a pontot illetően, de nem kívánom megváltoztatni a szöveget ezen a helyen, ez nagyon világos megfogalmazás ugyanis. Elnök úr, köszönetet mondok, és remélem, hogy holnap jól tudunk majd szavazni erről a szövegről jó lenne, ha a világosság, az objektivitás és az erő, a nyomaték megmaradna ebben a jelentéstervezetben, és ez így maradna a szavazás után is. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevő Ria munkáját. Ria már rajtam munkáját. Kiváló eredmény született. Mm. jelentés kiegyensúlyozott és pozitív üzenetet hordoz. Ahogy ezt Füle biztos javaslata is előrányozta, megfogalmazta. Annak érdekében, hogy előrelépjünk Törökországgal kapcsolatos viszonyrendszerünkben. Frakcióm <clears throat> is szerintem jelentősen hozzájárult módosítói révén ehhez a célhoz, és a tárgyalások során, melyeket Riával folytattunk, ahhoz járultunk hozzá nevezetesen, hogy ez a kiegyensúlyozott eredmény megszülessen. Szerintünk tehát arányos és jó az üzenet, megfelelően az EU-Törökországgal kapcsolatos viszonya fontosságának, különösen most, hogy Törökország inkább, mint valaha fontos szerepet játszik a térségünkkel szomszédos nagy térségben, pozitív kihatásokkal, méghozzá, ám <clears throat> vannak új kihívások is. Júliustól ciprusi elnökséggel működik az Európai Unió, biztos vagyok abban, hogy ez rendkívüli hát türelmet, felvilágosultságot kíván majd minden fél, mind a két fél részéről, különösen Törökország részéről, az EU-val, kap, EU kapcsolatos viszonyrendszer és a csatlakozás menetének megtárgyalásában. Úgy gondoljuk, rendkívül fontos a 23-as és a 24-es fejezet megnyitására vonatkozó üzenet a jelentésben, és a, a fontos, hogy egy olyan nyelvezetben tudunk utalni a problémákra, amely mindenki szempontjából megfelelő. Különösen a bíróságok kérdésére nagyon relevánsak azok az esetek, amelyeket felhívja a figyelmet a szöveg, illetve azokra a problémákra, amely a szólásszabadság és a média sokszínűség tekintetében érzékelhető. az említett eset egy nagyon jelentős negatív példa, ám a figyelem felkeltése talán segít a, a korrekcióban. Aztán saját frakcióm szempontjából nagyon fontos kérdés a visszaélés. A terrorista ellenes jogszabályokkal való visszaélés jelensége. az ellenzékiekkel szemben, vagy általában a, a véleményüket szabad, szabadon nyilvánítókkal szembeni alkalmazása ezeknek a jogszabályoknak számunkra egy jelentős probléma. Ciprus esetében pedig úgy gondolom frakcióm kiegyensúlyozott eredményre törekszik, és arra, és mentek megtesz mindent ennek elérés érdekében, Hadd emlékeztessem önöket arra, ezzel kapcsolatban tegnap találkoztunk a tanács képviselőjével, megkérdeztem, hogy áll a Szíriával kapcsolatos konferencia ügye, amelyet Törökország szeretne megszervezni, és ahova meghívnák Ciprust is az Európai Unió tagjaként. A válaszban a tanács képviselő jelezte, hogy a tanács számára is fontos, hogy ebben az ügyben pozitív megoldás szülessen, és ez majd a következő jelentésben szerepelhessen is. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek. Raymond Abiozukot hagyj említsem meg név szerint is, a mi árnyék előadónkat, aki nem tud már jönni a beteg, de a frakciónk részéről vezette a tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm Ria Omerojten munkáját. Hónapokon át, sőt, egész éven át együtt dolgoztunk. Egy többen paradoxon helyzetben. tudni. az a tény, hogy Törökország csatlakozási tárgyalásokat folytat, az önmagában pozitív volna, ám ez oda vezetett, hogy a együttműködés más területei nehéz helyzetbe kerültek, például a külpolitika és a technikai párbeszéd tekintetében. Ezért tartom jó megoldásnak azt, hogy pozitív napirend jött létre, ám ez nem kizárólag a csatlakozásra koncentrál. Nem zárja ki azt, de nem is csak arra koncentrál. Szerintem ez könnyebbé teszi a munkát más területeken. Az két fontos üzenetet fogalmaz meg a jelentés, egyrészt kritikus a számunkra, a frakciónk számára nagyon fontos az alapjogok, demokratikus jogok, jogállamiság, emberi jogok kérdése. Itt Törökország, mint el kell fogadja az európai normákat, a csatlakozás perspektíváját fenntartandó, nem csak, hogy fenn kell tartsa, hanem fejleszteni is hivatott ezeket az elemeket. A bizottság is megállapította a, ugyanakkor, hogy egyes területeken romlik a helyzet Törökországban, ez pedig aggodalomra ad okot. Több tucat újságírót fogtak el decemberben, ez nem elfogadható. És igen, nagy számban vannak továbbra is börtönben újságírók Törökországban. Üdvözöljük ugyanakkor azt, hogy a kurdokkal szemben nyitott a török, nyitást ért el a török kormány, ugyanakkor azt is világ, egy dolgot világosan le kell szögezzek. Ha a kurd helyzetet békés úton akarják rendezni Törökországban, akkor mind a két fél, minden fél erre kell törekedjen. Öcsalan nyilatkozata a Párizsban, Berlinben, Zürichben és az én saját választókodatomban Kölnben is nagyon forró és nagyon heves hatásokkal járt. Tehát ezért kell rámutatnom arra, hogy ha békés megoldásra törekednek a felek, akkor abban minden fél tiszteletben kell tartsa a békés megoldás lehetőségét. A török bíróságok működése továbbra sem felel meg az európai normáknak, a Genakon eset aggályokat kelt ezzel kapcsolatban, ezért a 11-es kompromisszumos szöveget vizsgáljuk felül, itt nézzük meg, itt részletesen azt kérjük, hogy részletes elemzése szülessen a helyzetnek a bizottság részéről, jelenleg ez eléggé felületes. Tehát az a levél, amelyben panasszal fordultak ez, ezzel esetek kapcsolatban, a bizottság csak azt mondta, hogy hát ez ez a, a török bíróságok asztalára tartozik. Szerintem ez nem helyén való hozzáállás, szerintem elemzésre van szükség, és a parlament is ezt kell az emberen. Aztán a második pont az alkotmányozás folyamata. Az új alkotmányban a a török szak, parlament szakbizottsága, alkotmány szakbizottsága jól halad, ám a 2010-ben eldöntött alkotmánymódosítások ügyében is az ötös kompromisszumos módosítóban felhívjuk a figyelmet arra, hogy pontosabb jelentések és vizsgálatokra van szükség ezen módosítások értékelésére, leírva a helyzetet Törökországban tudni. A törökországi partnerek egy, egyike másik a súlyos agályokat fogalmazott meg ezen alkotmánymódosítások kapcsolatban. A az érintett két fejezet mielőbb meg kell nyitnunk a tárgyalások előtt. Rendkívül fontos stratégiai viszony fenntartása a régió szempontjából Törökországgal, a stratégiai párbeszéd kell folyjon, és a, örülök, hogy az Európai Külügyi Hivatalból is itt van valaki ezen a mai ülésünkön, mert rendkívül fontos Törökországgal a külpolitikai, stratégiai párbeszéd tovább erősítése. A pozitív üzenetekhez tartozik részünkről is, ha dicséretek élünk. Például a vízumkönnyítés, a Vám Unió tekintetében komoly előrelépések születtek egy nagyon felelős párbeszéd alapján, amelyet Törökországgal folytatunk, és reméljük, hogy ezt a pozitív atmoszférát fent tudjuk tartani a török, török féle való tárgyalásaink során. Lambsdorff úr, amit felvetett, a bizottság részéről az elemzést illetően, nos, ezt nyomatékosan támogatnám, és arra kérem a bizottságot, hogy ennek a kérelemnek feleljen meg. Azt hiszem, hogy kötelező itt elemzést végezni, és az egyet, együttműködésnek meg kell felelni a jogalkotói oldalok között. Flótrasszony következik. Köszönöm, elnök úr, Köszönöm, Omen Reuten asszony. Azt hiszem, hogy az a munka, amit most bemutatott nekünk, illetve a holnapi szavazás nagyon hasznos, nagyon pontos, fontos. Igaz, hogy vannak kritikus hangok, de ez konstruktív kritika, amely a török hatóságok kapacitásában bízik azt, illetően, hogy meg tudják haladni a nehézségeket, például az igazságügyi reformcsomagot illetően, vagy a véleménynyilvántás szabadságának tiszteletben tartását illetően. Tehát ez egy pontos kritika, azt hiszem, hogy ösztönzi is egyben a török hatóságokat, amennyiben elég világosan körvonalazza, hogy melyek azok az utak, amelyeken előrelépést lehet elérni, és milyen reformokat kell végrehajtani, mind az új alkotmány keretében, mind pedig a büntetőtörvénykönyv reformja keretében, vagy a terrorizmus elleni jogszabály reformját illetően. Azt hiszem, hogy ez egy jó munka azt illetően is, hogy a, az európaiak saját felelősségére is appellál, ugyanis hogyha az EU óhajtja a törökországi csatlakozást, hiszen ez a demokratizálódás motorja Törökországban, akkor elengedhetetlen, hogy európai részről a cselekvési eszközeinket beindítsuk megnyitván a 23-as, 24-es fejezeteket, amelyek az alapjogokkal és az igazság szolgáltatással foglalkoznak. Tehát az általános megközelítést valóban érdekesnek tartom, és azt hiszem, hogy ez egy olyan jelentés, amely nagyon jól kombinálja és kiegészíti azt a stratégiát, amelyet az Európai Bizottság választott, ezt a pozitív agendát, ez tehát egy ösztönző jelentés, amely bízik abban, hogy számos döntő jelentőségű reformot sikerül majd végrehajtani Törökország demokratizálódása érdekében, és köszönetet szeretnék mondani Omer Rajtana asszonynak, aki valóban érdekes munkát végzett. A kollégákkal egy módosítat nyújtottam be, amely nem képezi részét a kompromisszumoknak. Nyugtalanságunkat fejezzük ki a környezeti, régészeti, ökológiai hatásokat illetően, a fejlődés hatásait illetően jó dolog a növekedés, de figyeljünk a környezetre is, hiszen a fejlődés útja amely egyébként rendkívüli fejlődés, kihatásokkal bír a környezetre Törökországban, éppen ezért hasznos az, hogy Törökország felé hangoztassuk ezt a tényt, és ez meg fog történni a, azt hiszem a 70-es módosítóval kapcsolatos szavazás során. Ez egy szimbolikus folyamat, hiszen itt egy újságíróról van szó, és itt Dink újságíróról beszélek, különböző hálózatok bonyolultak bele ebbe az ügybe, éppen ezért nagyon fontos az ő munkáját valorizálni. Egy nagyon részletes jelentés készült, amely kimondja, hogy a felelős tisztviselők, akik részt vettek közvetlen vagy közvetett módon ebben a gyilkosságban, őket nem vonták felelősségre. Azt hiszem, hogy ez nagymértékben érinti a török igazságszolgáltatás hitelességét, Természetesen nem lehetett ezt a jelentést elolvasni, de nagyon jó lenne, hogyha ezt a jelentést figyelemmel kísérnénk, illetve ezt jogi következmények is követnék. Köszönöm a munkát, a munka minőségét, és azt hiszem, hogy holnap egy olyan jelentést szavazunk meg, amely hasznos a jövő szempontjából, és ezt gratulálok. Köszönöm, Van Orden. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Riának. Nagyon nehéz és ellentmondásos terület ez, ahogy azt mindannyian tudjuk, és úgy gondolom, hogy Ria nagyon bátorító módon birkózott meg vele. Persze van sok akadály, és vannak olyan területek is, ahol lényegi egyetértésre nem számíthatunk, de általánosságban tudjuk támogatni. Legfontosabb az, hogy látjuk a haladást a Törökországgal folytatott kapcsolatban is. Vannak pozitív jelek. El kell ismerni, hogy a haladás Törökországgal épp úgy a mi érdekünk, mint az övéké. Egy-két konkrét ponttal kapcsolatban el kell mondanom, hogy azok, akik szeretnének teljes mértékben részt venni a demokratikus folyamatban Törökországban, azok el kell, hogy utasítsák az erőszakot, és ezzel kapcsolatban legyünk nagyon világosak. Konkrétan a PKK terroristákra gondolok, és egyéb hasonló szervezetekre. A ciprusi kérdés nyilván nagyon ellentmondásos, de kell, hogy legyen kompromisszum hajla minden félben. Ne várjuk azt, hogy a Törökország fél kell, hogy csak engedményeket tegyen, és ne kapjon semmit cserébe. De mindent összevetve, elnök úr, úgy gondolom, hogy a jelentés jó, és örülhetünk neki. Tárcsi Georgiú. Georgiú úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, én is köszönetet mondhatok Komen Rojten asszonynak a rengeteg munkáira, amit belefektetett ebbe a munkába nagyon sokan ebből a szakbizottságból ellátogattunk Törökországba, és tudtunk beszélni emberekkel, a civil társadalom képviselőivel, nem kormányzati szervezetek képviselőivel, akik beszéltek arról is, hogy több mint száz újságírót börtönöztek be. Több száz ember a körd kurd mozgalmakból szintén börtönbe került. Azért, mert a KCK-val kapcsolatba kerültek, a KCK perrel kapcsolatban. Ez úgy tűnik, azt állították róla, hogy a PKK terrorszervezet egyik ága. Törökország nehezen találja meg az utat a nagyobb demokrácia felé, különösen a kurd ügyben nem történik semmi. Nincs előrelépés egyáltalán. Az Európai Unió és az Európai Parlament egész egyszerűen csak nyomon követi a fejleményeket, de nem csinálunk semmit annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljunk a törökökre. Egy olyan területen, amelynek nagyon jelentős hatása van több százezer ember életére. És most a 23-as, 24-es fejezet megnyitásával kapcsolatban nem ellenezzük azt, hogy tovább lépjünk az európai integráció irányába Törökországa kapcsolatban, mindazonáltal, és most Básúrhoz fordulok, mit fog Törökország tenni akkor, hogyha a ciprusi elnökség bekövetkezik, ekkor felteszik-e a lehetőségét annak, hogy bizonyos újabb fejezeteket megnyissanak. És most Vásúrnak, a tárgyalónak szeretném intézni ezt a kérdést. Nem volt eddig szó arról, hogy a ciprusi elnökség alatt új fejezeteket nyissunk meg. Akkor ez most azt jelenti, hogy nem akarnak újabb kommunikációs csatornákat nyitni Ciprussal? Ezt el kell, hogy ítéljük. El kell, hogy mondjuk Törökországnak, hogy a priori nem lehetséges az, hogy előre becsukják az ajtókat, és megakadályozzák azt, hogy folytatódjon vagy megnyíljon a kommunikáció Ciprussal. Hogyha ilyen jellegű választ adnak nekünk Bas úron keresztül, akkor ebben a jelentésben nagyon világosan és hangosan fel kell kérnünk Törökországot hogy vonják vissza a csapataikat Ciprusról. Nincs vesztenivalójuk, hogyha visszavonják a katonaságot, a csapatokat Ciprusról. Egyáltalán nincs semmi vesztenivalójuk. És egy tagjelölt országnak szerintem éppen ezt kellene tennie. Úgy gondolom továbbá, hogy az ENSZ határozatokat is meg kellene vizsgálnunk a Famagusztával kapcsolatban, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy mi is elfogadtunk egy állásfoglalást e témában, amelyet nagyon széles körben támogattak a kollégák. Van egy módosító indítvány, amely Famagusztáról szól, mégpedig a 415-ös. Ez utal az ENSZ határozatra, illetve az Erkán nemzetközi repülőtérről is beszél Nikoziában. De ne ingassuk magunkat hiú ábrándokba azzal kapcsolatban, hogy mit fog elérni az ENSZ határozat. Az ENSZ határozat csak famagusztáról beszél, más területekről nem. Ne felejtsük tehát el, hogy mi a konkrét tartalma ennek az ENSZ határozatnak. Aztán a ciprusi gazdasági zónával kapcsolatban az tengerjogi egyezményt Ciprus aláírt a Törökország nem, sőt az illetékes miniszter nyilvánosan kijelentette néhány héttel ezelőtt, hogy a külföldi cégeknek nem szabadna részt venni a ciprusi ásványok kiaknázásában, mert ez feszültségekhez fog vezetni. Na már hát most úgy gondolom, hogy ennek a parlamentnek ki kéne fejeznie azt, hogy bízunk abban, hogy Törökország elnyerheti a török, vagy az Európai Uniós áll, vagy tagállamságot, de ahhoz kell, hogy kötelezettségeit is teljesítse, nem csak jogai lesznek. Olyan listánk van, hogy egész délutánig folytathatjuk a vitát. Ezért kérem azt, hogy az árnyék előadók előadókkal egyetértőben másfél perce korlátozzuk hozzászólás idejét, ha egyetértenek ezzel. Duff úr is jelezte, hogy, hogy minden bizonyal tudja tartani ezt, úgyhogy meg is adom neki a szót. Hát, elnök úr, megpróbálom. Két következtetést vonhatunk le a közös vegyes parlamenti bizottsági ülés alapján, amelyet múlt héten Isztambulban tartottunk. Az első következtetés az lehet, hogy az alkotmányozás folyamata pluralistább alapon áll és kifinomultabb, mint gyanítottuk, hogy, le, hogy tehát várakozásainkat fölülmúlt a tekintetben, és ez kulcsfontosságú minden egyéb törökországi esemény tárgyában, illetve Törökország és szomszédai viszonyrendszerében. Kulcsfontosságú tehát, hogy nyomon kövessük, figyelemmel kísérjük az alkotmányozás folyamatát, és folyamatosan tájékozódjunk annak egyes lépéseiről. Csicsek úr, a török köz, parlamenti közgyűlés elnöke, aki az alkotmány tervezett írásának folyamatában felügyeli vagy ellenőrzi. Nagyon nyitott volt az Európai Parlament képviselőinek kérési előtt, illetve általában az Európai Parlament tanácsadói vagy konzultációs szerepe előtt. A másik gondolat Ciprussal kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy török, annak lehetősége, hogy Törökország Ciprussal kapcsolatban engedményeket tesz, nulla. Nulla ennek az esélye. Ezért a ciprusi köztársaság kormányának térfelén pattog a labda. A ciprusi soros elnökség szerintem aztán akkor tenné jól, hogyha a török fél tőle elvárná, hogy a 23-as és 24-es fejezet megnyitása fejében jó indulatot fejezzék ki a térség megoldásának érdekében. Ez egyetlen módja annak, hogy feloldjuk a ciprusi kérdés lefagyásának ügyét, előre mozdítsuk ezt a jelenleg teljesen elakadt folyamatot. Köszönöm. Thank you, Chair. Um... Köszönöm elnök úr a szót. Szeretném megköszönni Riának, hogy gondolom, hogy kiváló munkát végzett, jól érzékelte, hogy mire van szükség a két fél szempontjából, mik a legfontosabb feltételek a bizottság részéről is, és egy pozitív napirendet tudott meghatározni. Ez rendkívül fontos Törökországgal kapcsolatban, hiszen egyre fontosabb partnerünk abban a térségben. Fontos, hogy előrelépések szülessenek a két fél viszonyában. Különösen olyan területen kell előrelépéseket elérnünk, amelyeket a jelentés megfogalmaz. Múlt héten jártam éppen Törökországban az emberi jogok, a bíróság reformja, a jogszabályok reformja, az emberi jogok, nők jobbai mind-mind a, a, nagyon fontos részei a teljes képnek, amelyet Törökországgal kapcsolatosan alkotunk, és fel kell a figyelmet a terrorista ellenes törvényrel kapcsolatos visszaélésekre is. A 23-as és 24-es fejezet tehát is megításának kérdését és ennek fényében kell vizsgálni. Annak érdekében, hogy megszülessenek azok a döntések, amelyek a tényleges reformbeintesről szükségesek Ebben szerepet kell játszunk. Aztán sok szó esett Ciprusról. Hadd fejezem ki abeli reményemet, hogy mind a két fél igazi politikai ö, ö, akarattal bír az előrelépés érdekében, és a ciprusi elnökség jó próbája lesz annak, hogy sikerül a megoldást találni. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. A ciprusi kérdést illetően tavalyi évtől mostanáig az a helyzet, hogy Törökország a ciprusi kérdés megoldását illetően csak agresszivitásáról tett tanúbizonyságot. Ez megmutatja, hogy mi Törökország alap meggyőződése a közeljövőben sorra kerülő ciprusi tanácselnökséget illetően, illetve azt illetően, hogy elkívánja szigetelni Ciprust a kizárólagos gazdasági zónát, illetően amelyet Törökország kétségbe von. De Omen Reuten asszonynak sikerült egy következetes szöveget bemutatnia, és az összes frakció ennek következtében támogatni tudja ezt a szöveget. Szeretném Omer Rajtan asszonyt felszólalt felszólítani, hogy a 323-as módosított különösen vegye figyelembe, itt a telepesekről van szó. Törökország folyamatos telepítési politikájáról Cipruson. Itt körülbelül 700 ezer telepes van a Törökország által elfoglalt területeken, és ez befolyásolja a ciprusi kérdés megoldását. nem lesz lehetséges a telepítési politika folytatásával a ciprusi kérdés megoldása, éppen ezért felhívnám a figyelmét Omer Rojtan asszonynak erre a módosító indítványra, mely megfelel a korábbi években benyújtott módosítóinknak, hiszen Törökország jogellenes telepítést folytat a megszállt területeken, ezzel fel kell hagynia. Ez Ciprus törökösítéséhez vezet. Thank you much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, és nem ismétlem el azt, amit uh, a korábbiakban az előttem szólók dicsérő szavaként mondtak a az jelentéstevőről. Omen Rajtan asszony jó kompromisszumot dolgozott ki a 22. bekezdéssel kapcsolatban, az elismeréssel kapcsolatban és a kurd kérdés politikai megoldásával kapcsolatban de szeretnék a 33-as bekezdéssel kapcsolatban is valami hasonlót látni. A terrorizmus elleni jogszabályokról van itt szó. Az ALDE és más frakciók is fognak ezzel kapcsolatban benyújtani módosító indítványokat. Szeretném, hogyha a több százezer letartóztatása kapcsolatban egy kicsit elgondolkoznánk, hiszen ez a terrorizmus elleni törvények való visszaélés és nincs politikai tér a legitim, megválasztott kurt politikusok számára, hogy egyáltalán megjelenhessenek a politikai életben. Egész egyszerűen csak kriminalizálják azokat az embereket, akik felvetik a kurt kérdést, és csak az antiterrorista törvényeket használják fel ellenük, így nem lehet megoldani ezt a kérdést. Ciprus kérdésével kapcsolatban nem értek egyet feltétlenül, a Omer Újtan azt mondja, a 25. bekezdésben módosításra van szükség, különösen azért, hogy elismerjük azt, hogy az Európai Unió sem tartotta be a saját ígéretét 2004-ben, amikor a török ciprioták megvédése érdekében szankciókat helyeztünk kilátásba. Amúgy pedig csatlakozok ahhoz, amit Andrew Duff mondott Ciprusról. Nagyon örülök, hogy Omen Reuten asszony átvette a módosítóinkat a 34. bekezdéssel kapcsolatban, és megemlíti a vízumliberalizáció lehetőségét. Ez ugyanis a cél, és világosan ki is fejti, ennek örülök. Végül üdvözlöm a 20. bekezdést a homoszexuálisok jogaival kapcsolatban. Köszönöm. Még erősebben figyelnünk kell az időre hiszen különben nem tudjuk lezárni majd a következő napi rendi pontot. És aztán Szerbia következik ezután. Péter Le úr. Köszönöm szépen. Csatlakozom a gratulációkhoz, amelyeket a jelentéstevőhöz intéztek. Azt hiszem, hogy még soha nem volt ennyire pontos jelentésünk, ami megfelelően felveti a ö, kritikus tényeket, kezdve a vélemény és sajtószabadsággal. Ugyanakkor a jelentés nem szó előre lépésül, illetve további előrelépést szorgalmaz. Még két dolog fontos, az alkotmányozó folyamat támogatása, valamint ö, az igazságügyi fejezet megnyitásának kifejezett támogatása, és a liberalizáció lefolytatásának módjait nem csupán a párbeszédről van szó, hanem egy javaslatról is, hogy világos időtervet dolgozzanak ki ennek vonatkozásában. Azt hiszem, ezek nagyon világos jelzések, és hadd tegyek még néhány általános észrevételt. Nagyon fontos, hogy Törökországban nyitott és intenzív alkotmánymódosítási folyamat alakuljon ki, a cél az, hogy megváltoztassák az igazságszolgáltatási rendszert. Az elmúlt hónapokban pedig az ellenzék sokkal intenzívebben foglalkozik az európai intézményekkel. Aztán az utolsó észrevétel a választások kapcsán jó lenne, hogyha mindkét fél megragadná az alkalmat, hiszen ha nem így tesznek, lelassulhatnak a folyamatok. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, én nagyon rövid leszek. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, mert megpróbált egy nagyon meggyőző és kiegyensúlyozott jelentést megfogalmazni. Számos pozitív eleme van ennek. Ez az első alkalom, hogy a tanácsot felhívjuk arra, hogy mandátumot adjon a bizottságnak a párbeszéd megkezdésére a vízum liberalizációval kapcsolatban, az egyetlen olyan országról van szó, amely tagjelölt státuszt élvez, de még mindig vízum kell, hogy beutazhassanak az ellenpolgárai az EU-ba. Szerintem ez segíteni fog a kereskedelem fellendítésében, valamint javítani fogja az emberek közötti kapcsolattartást. Elfogadhatatlan, hogy egy tagjelölt ország állampolgárai még mindig nem utazhatnak szabadon. Egyetértek Latford asszonya és Dafurral a ciprusi kérdésben. Nem vagyok benne biztos, hogy e tekintetben is kiegyensúlyozott lenne a jelentés. Az EU vállalására is összpontosítani kell, a 2004 áprilisi ígéreteinket be kell váltani, és a török-ciprióta közösség elszigeteltségét meg kell szüntetni. A ciprusi kérdéssel kapcsolatban rendeznünk kell a helyzetet a ciprusi elnökség előtt. Hiszen az elnökség esetén a ciprusi törökök teljes mértékű részvételre lesz szükség. Most pedig Rucsek úr következik, mondja az elnök. Entschuldigung. Já bych chtěl též pogratulovat zpravodajce za velmi vyváženou objekt. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ehhez a rendkívül konstruktív, kiegyensúlyozott szöveghez. Üdvözöljük az előrelépést, amelyet Törökország, Törökország megvalósított például a tavalyi választások során, és felsoroljuk a lehetőségeket, esélyeket, például az új alkotmány szövegének kidolgozását, illetően Ugyanakkor más területekről is szótejtünk, mint az igazságügy, amelyet kritikával illetünk. Úgy szintén kritizáljuk az alapjogok, a véleménynyilvánítás jogával kapcsolatos kérdéseket, ami Ciprust illeti. Ezzel kapcsolatosan is nagyon kiegyensúlyozott a jelentés Ciprusra és Törökországgal szemben egyaránt, ugyanakkor konstruktív is. Amit el szeretnék mondani, az elnökséget betöltő országgal való viszony, az, illetve EU, az EU-Törökország viszony vonatkozásában kontraproduktív. Meg kell próbálni megoldani a ciprusi kérdést, és meg kell próbálni megoldani Törökország és Ciprus viszonyát, úgy szintén Törökország és EU viszonyát is. A kollégánk aláhúzza politikai, stratégiai és geopolitikai jelentőségét Törökországnak. Felszólítja Törökországot arra, hogy kezdjen párbeszédbe a NATO-val, és aztán itt van még a vétókérdés a védelmi, az Európai Védelmi Ügynökség kapcsán, melyet szintén meg kell oldani. Más szavakkal a közel-keleti problémát illetően felmerül Pakisztán, Irán, Afganisztán kérdésköre. Nos, mindehez szükség van Törökország és EU közötti együttműködésre. A ciprusi kérdés meg nem oldása nem lehet akadály EU, az EU-nak és Törökországnak egyaránt konstruktívnak kell lennie, és meg kell próbálniuk összekapcsolni a szigeten élő két közösséget, és az ENSZ szervezeteinek jól le kell bonyolítania ezt a közeledést. Túllépte a felszólási időt, mondja az elnök. Tisztelt kollégek, azt hiszem, hogy egy kicsit fel kell gyorsítanunk, különben nem tudjuk lezárni a napi rendet. Nem teszem szívesen ezt, hogy erre felszültem önöket, de kérem, hogy kicsit figyeljenek az időre, hogy időben le tudjuk zárni a munkánkat. Komut Szárkosz úr következik. Thank you, Chair. Um, I would like to... Köszönöm, elnök úr. Gratulálok Riának a kiváló munkáját, Ismét kiváló munkát végzett. Idén is nagyon jó, kiegyensúlyozott jelentést írt, és szeretnék valamire utalni, elnök úr és nagyon fontosnak gondolom. A átlag 3,5-4 százalékos GDP arányos védelmi költség, amire Görögországot már több évtizedek kétszerítődik, az a nagyon nehéz gazdasági helyzetnek az egyik oka, ami kialakult Görögországban. Világos, hogy Görögország nem nemzeti mazohizmusban szenved, nem azért költünk euromilliárdokat a védelemre, mert ez nekünk tetszik, hanem azért, mert úgy érezzük és meggyőződésünk, hogy valódi fenyegetés van a határainkon, különösen a tengeri határainkon. Ez a védelmi miniszter meggyőződése is. Ráadásul Törökország folyamatosan provokál, és folyamatosan megsérti a nemzetközi egyezményeket különböző régiókban. És ez is a fenyegetés részét képezi. Ezen okokból kifolyólag, kedves kollégák, szeretném még a ciprusi fenyegetést is említeni, az izraeli probléma eszkalációját, az iraki és szíriai problémákat tavaly. Ez a militarizáció egyre jellemzőbbé válik a Törökország külpolitikájában. Mindezen okokból kifolyólag nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kialakult helyzetet, hanem világos üzenetet kell küldenünk a görög embereknek, akik óriási áldozatokat hoznak jelen pillanatban, és meg kell nekik mondanunk, hogy az Európai Parlament nagyon határozottan próbálja lebeszélni Törökországot arról, hogy ne tartsa tiszteletben a nemzetközi jogokat a válság időszakban ez különösen fontos, hiszen Görögországot továbbra is arra kényszerítjük, hogy túlzott védelmi költségvetést tartson fenn ebben a nehéz gazdasági helyzetben is. Köszönöm, a most pedig Papadopoulos úr kap szót. Mrs. Papadopoulos asszony, Antiguana Köszönöm szépen, elnök úr. Folyamatosan azt ismételgetjük, hogy Ciprus probléma, Ciprus problémát jelent Törökország európai integrációjának szempontjából. Szerintem nem ez a helyes megfogalmazás. Törökországnak kell megértenie azt, hogy neki kell tenniük valamit. Ciprus nem akadály az ő tagságuk útjában, hanem áldozat. 1974 óta, mióta megszálltak minket. Törökország fenyegeti Ciprust. És továbbra is illegálisan telepeseket küldenek az sziget északi részére, továbbra sem hajlandóak megfelelően együttműködni, és nem nem sikerül fényderíteni az eltűnt emberek sorsára, a nemzetközi jegyzőkönyveket végre kell hajtani. És fel kell hagyniuk azzal a tevékenységgel, ami fenyegetés jelent Ciprus számára. Kormányközi tárgyalásokra van tehát szükség. A mikrofon, a beszélő mikrofonja kikapcsolódott sajnos. Most visszakapcsolta. Törökországnak tehát kötelezettségei vannak az Európai Unióval szemben, és ezeket teljesítenie kell. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom a Ria Oymennek gratulálók sorához. Nagyon jó munkát végzett jelentéstevőként. Nagyon hatékony volt a munkája, nem szeretném bonyolítani az életét, nagyon rövid leszek, egy kommentárral élnék, erre pontosítást várok. A kommentárom a következő. A 23-as kompromisszumról van szó, a vízum politikára vonatkozóan, ahogyan már alkalmam volt elmondani ezt, egy e-mailben fejtettem ezt ki, a vízumpolitika következetességét illetően az EU részéről nem következetes az a politika. Törökországnak tagjelölt országként át kell vennie az EU-s akit. Azt olvastam viszont, hogy a török Európa ügyi miniszter azt mondta, hogy Szíria, Líbia, Szudán, sőt akár Pakisztánnal szemben megszüntetik majd a vízumkötelezettséget, de ez nem következetesség. Tehát a kompromisszum megfogalmazás módja számomra túlságosan kétértelműnek tűnik. Aztán itt van még a 14-es kompromisszum szövege. Nos, ezen szöveget illetően accordance with uh, European Human Rights. Nos, itt uh, Nem ö, ismerem az egyezmény idevágó szövegét ö, emlékezetből. Howitt úr, köszönetet mondok én is Omenduiten asszonynak. A változtatásokat csak tegnap este kaptam meg ezekről, tehát későbbiekben tudok beszámolni. A kompromisszumokkal most már pozitívabbnak tűnik, és elment a mikrofonja az előadónak. Tehát észrevettem, hogy a módosító indítványaim az energia kérdéssel kapcsolatban vagy kiegészítésként fogunk erről szavazni, vagy bekerülnek a kompromisszumba. A 100 a 215-ös módosító, illetve a 241-es is, ha jól tudom, a szakszervezetisekről szól ez az utóbbi ezeket is átvette. De van a 22-es kompromisszumok kapcsolatban a KCK ügyben tömeges letartóztatásokra került sor, anélkül, hogy valódi vádakat tudnának megfogalmazni az emberek ellen, és mégis előzetesben rendkívül hosszú időket töltenek el. Ez aggasztó. Szeretném, hogyha 394-est visszavonnák, és a kompromisszumot átfogalmaznak egy kicsit, mert Van Huden úrral és Lambsdorff úrral is egyetértek abban, hogy az emberi jogokkal szembeni visszaéléseket meg kell szüntetni ezen, ebben az esetben is. És ez, itt nem elég világos a szöveg. A külpolitikával kapcsolatos módosító, illetve a 25-ös kompromisszum bevette a mechanizmusra vonatkozó gondolatomat. Itt nem csak jogszabályalkotást kérünk, illetve e, azt, hogy a kínzeseni egyezményt ratifikálják, hanem szeretnénk, hogy egy megfelelő mechanizmus lenne, ami biztosítja ennek az elkerülését. És szeretném, hogyha a mechanizmus szó külön szerepelne a szavazólistán. Köszönöm, és most a De Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, ez a jelentés hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt a gordízú csomót feloldjuk Törökország az Európai Unió között érte minden tagállam és Ciprus bele, beleértésével. Ám tehát a, a kölcsönös engedmények alapján lehet csak előrelépni. Az nem megy, hogy a 2004-es kötelezettségét nem tartja be az egyik fél, nézzük csak végig. Az ankarai jegyzőkönyvet még nem írták alá, és ha a török kormány azt gondolja, hogy visszavonhatja azt a pontot, amelyet már aláírt, az illegális telepítési politikáját folytatja, és ha elítéljük Izrael epeli telepítési politikát egy Palesztinában, amikor kész helyzetre akarják állítani a világ akkor ezt el kell mondjuk Ciprus, illetve Törökország tárgyákban is. A két nyitváló fejezet ügyében engedményeket tehetünk, ám ezzel szemben követelnünk kell a másik féltől is engedményeket, és ezzel a dilemmából ki tudunk, elő tudunk mozdulni. Ha pedig megnézzük azokat a nyilatkozatokat, amelyeket a jelenlegi török kormány tesz, hát jó lenne, kicsit moderáltabban fogalmaznának. Az nem megy, hogy egy tagállamot Tehát, hogy egy ország csatlakozási tárgyalásokat elkezdeni, miközben egy európai tagállammal nem tart fel kapcsolatot fenn ez elfogadhatatlan. Én továbbra is láncsát török Törökország jövőbeli csatlakozása mellett, ám ezzel egy időben megkövetelem a tárgyalások folytatását. Amit egyébként pozitív és negatív pontokként felsorolt Omer Ajtan asszony, azzal teljesen egyetértek. Köszönöm. Köszönöm, Kacsin úr, szó. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy kifejtem, mennyire fontos számomra, hogy a török parlamenti képviselők eljönnek Brüsszelbe rendszeresen, figyelemmel kísérve az itteni eseményeket. Fontos, parlamenti demokrácia, Törökország, egyre több ankarai látogató érkezik ide, és ez megteremti azt a jó légkört, amelyre szükség van a, a jövőben együttműködéshez. Egy, egy, egy egyszerű tényt szeretnék leszögezni. Júliusban megnyitunk két fejezetet Montenegró tárgyában, a 23-as, 24-es. Ez az új stratégia Montenegró ügyében. Ez a Európai Bizottság döntése fényében történik ez. <clears throat> Macedónia, ami ha Macedónia érvényes, az minden tagjelölt országra érvényes kell legyen, mindegy, már, minden már tárgyalásban levő, vagy a jövőben tárgyalásokat megkezdő országgal a 23-as, 24-es fejezetekkel kell kezdenünk. A 23-as révén a legkényesebb problémákkal tudunk megbirkózni. Szerintem ez a legjobb módszertan arra, hogy előrelépés szülessen Törökországban és Törökországgal kapcsolatos kapcsolataimban, és ez nem csak Törökország, hanem Ciprus érdeke is. Emberi jogokról szól, a média szabadságáról, a börtönök helyzetéről, a bíróságok reformjáról, minden olyan kérdésről, amely kulcsfontosságú számunkra egy-egy csatlakozó ország esetében. Mindenképpen előrelépésre van szükség, és még egyszer mondom, a 23-as, 24-es fejezet a varázsszavak ennek érdekében. Thank you very much. Köszönöm. Filóri úr a bizottság részéről kapja meg a szót. Yes, Mr. Chairman. Igen, elnök úr, köszönöm. Én jelentéstevő asszony, tisztelt szakbizottsági tagok. Engedjék meg először is, hogy a bizottság nevében gratuláljak a jelentős tevő asszonynak, ezért a méltányos, kiegyensúlyozott szövegért, amely a tervezet gyanánt elkészült. A ebben megfogalmazottak nagyban tükrözik a bizottság értékelését, melyet a tavaly országjelentésünkben jelentettünk meg. Ha megengedi elnök úr, arra korlátoznám hozzászólásomat, azon módosítókra, amelyekre vonatkozóan a bizottság konkrétan véleményt fogalmazott meg. Az ötös módosító azt kéri, hogy a 2010-es alkotmánymódosítást mennyire került megvalósításra Törökországban. Ez az ország jelentésben is szerepel részünkről, szerepel majd részünkről, hiszen feladatunk az ország jelentésben az, hogy a politikai kitűnőnek mennyire azt értékeljük, hogy mennyire felel meg Törökország, és hogy az EU normái a demokrácia emberi területén kielégülnek. Ami a 11-es kompromisszumos módosító követelése az, hogy egy melléklet szerepén az Arganikon eset értékelése eredményeképpen. Hadd emlékeztessem tisztelt képviselők hölgyek és urak, önöket arról, hogy a bizottság feladata az, hogy a bíróság működését értékelje az Európai Emberi Jogi Egyezmény elveinek fényében, hozzáértve a szabadsághoz, biztonsághoz való jogot, illetve a méltányos bírósági tárgyaláshoz kapcsolatos, kapcsolatos jogot. Az, az, hogy a bizottság nem vizsgálja egyes bírósági perek részleteit, hanem inkább a jog működését vizsgálja, az a módszertan, amelyet követünk, követtünk az elmúlt jelentéseinkben és a jövőbeli jelentéseinkben is, Törökországgal kapcsolatban is, ezt egyébként ősszel készítjük majd el. Ugyanakkor ugye peer review módszertanában is dolgozunk, egy ilyen peer review-t 2011-ben folytattunk le a török bíróságok tárgyában. A szakértők véleménye a törökországi EU delegáció honlapján olvasható. Egy második ilyen peer review vizsgálat a, a súlyos bűnök el, elkövetését vizsgáló különleges bíróságok működését vizsgálja majd, ilyen tárgyalta egyébként Argenikon ügyét is. Ez a vizsgálat elindult, egyik tagállamon koordinálja ezt, a peer review vizsgálatot lezárás folyamatában van, és szintén publikálni fogjuk a delegáció honlapján. Elnök, köszönöm. Most pedig a főképviselő asszony hivatalából Potman úr, aki a EU Törökország külön együttműködésen felelős tisztviselő kapja meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy beszélhetek, és hogy üdvözölhetem a jelentéstevő munkáját. Nagyon örülünk neki, különösen a 36-os bekezdésnek, amely Törökország stratégiai szerepére és az EU-török külpolitika lehetséges szinergiáira összpontosít. Törökország a főképviselőasszony számára kulcsfontosságú, és óriási erőforrásokat biztosítottunk arra, hogy fejlesszük a kapcsolatokat Törökországgal az arab tavasz nyomán, és azért is, mert jelentős elemet képvisel ez a külpolitikai párbeszéd továbbfejlesztésében, hiszen nagyon pozitív velük a kapcsolat. A parlament munkája remélhetőleg ösztönző erővel tudhatni, hogy tovább megerősítsük, koordináljuk, és harmonizáljuk, a, összehangoljuk a török külpolitikát az Európai Unióéval. Üdvözöljük ezt a pozitív utalást a jelentésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Rajtan hogy önné a szó, hogy összefoglalja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem mindjárt a végével, és hadd mondjam rögtön azt, hogy köszönet Portas úrnak és a külügyi szolgálatnak is a kedves szavakért. Mi a magunk részéről megpróbáljuk megpróbálunk megbizonyosodni arról, hogy szoros együttműködésben tudunk majd haladni. A bizottság és Filori úr felé is fordulok ezekkel a szavakkal. Értem, hogy egy reflexzerű válasz vagy reakció érkezett az ő részéről, hogy abban a pillanatban, amikor az Európai Parlamenttől kérnek valamit, az Európai Bizottság is jönni fog, és azt mondja, hogy hát itt cserére lesz szükség. És akkor ők is kérnek valamit. A parlament természetesen érdekli az együttműködés, szeretnénk együttműködni, ezért vagyunk itt. Örültem azonban annak a kommentárnak, mely szerint ez egy jó és kiegyensúlyozott jelentés. Elnök úr, a központi kérdés, amire a kollégák felhívták a figyelmet a vitában, a következőképpen foglalható össze. Először is Törökországnak jó kapcsolatokat kell ápolnia a szomszédaival. Mindjárt az elején ezért mondjuk ezt, amit a Ciprus, amit Ciprusról kifejtettünk, az összhangban van a, az, a következő elnökséggel, és szeretnénk konstruktív javaslatokat tenni, és Hási úr, Háci úr um, támogatott bennünket, és hogyha végigolvassa a jelentést, akkor meg fogja a saját problémát, a saját megjegyzését is találni a bekezdésekben. Mindjárt az elején említést teszek a hamarosan bekövetkező ciprusi soros elnökségről. És beszélek Famagusztáról is, beszélek a ciprusi problémákról. Amit ön említett, azt lefedi a szöveg. Aki elolvasta a szöveget, az tudja, hogy amit ön említett, az igenis benne van. Másodszorban, és Latford asszonynak és a társainak mondom, hogy igen, tudjuk azt, hogy vannak érzékenységek, de az érzékenységek mindkét oldalon felmerülhetnek. És nem szabad elfeledkeznünk, hogyha egyik oldalról azt halljuk, hogy igen, tényleg Ciprus az Európai Unió tagja, és ezért Ciprust meg kell védeni, ez jogos, de másik oldalon ott vannak azok, akik azt mondják, hogy elő kell lépni a közvetlen kereskedelem területén. És nekem jelentéstevőként az a feladatom, hogy objektív legyek, és írjam le azt, hogy milyen teendőink vannak. És persze utána a felek részéről mindenkinek a saját feladatát el kell végeznie. Van egy egész sor módosító indítvány Ciprussal kapcsolatban. Azt javaslom, hogy ismét olvassák el a szöveget. Szerintem alaposan végig gondolt kiegyensúlyozott és világosan fogalmaz, és nagyon sok kommentárt, amit uh, hallottam a kollégáktól, belevettünk a szövegbe. Kicsit bizony azért fájdalmat okozott az a megjegyzés, illetve azok a megjegyzések, amelyeket Francescos, illetve Milán Mon urak tettek. utóbbi a Törökország és harmadik országok vízum megállapodásainak kérdéséről beszélt. Törökország, ha ezt nem az Európai Unióval való párbeszédben kezeli ezeket az ügyeket, az bizony problémákhoz vezethet. De hogyha másik oldalról nézzük, a, megnézzük az élel másik oldalát, és figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a jelentésben mi azt mondjuk, hogyha a visszafogadási egyezményt sikerül aláírni, akkor a vízum liberalizáció irányában tovább tudunk lépni, vagy legalábbis lesz egy menetrend, vagy lesz egy irány, egy út ebbe, ami oda vezethet. Hát pont itt rejlenek a nehézségek. És nagyon fontos ezen a területen is megtalálni az egyensúlyt. Tehát egy oldalról azt kérjük a másik féltől, hogy nagyon sok mindent tegyenek annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek az EU-val. De ezt pont olyankor tesszük, akkor, amikor mi magunk nem tesszük meg azokat a kulcsfontosságú lépéseket, amik a vízumliberalizációhoz vezetnek. Tehát itt is meg kell találni a kényes egyensúlyt. Elnézést kérek, hogyha a jelenlegi megfogalmazás az nem eléggé fedi le ezt a gondolatsort, de megpróbálunk tényleg kiegyensúlyozottak lenni e kérdésben is. Elnök úr, a jelentés összpontosít azokra a pontokra, azokra a kérdésekre, amelyeket a kollégák felvetettek, az emberi jogok és a jogérvényesülése, a jogállamiság, az egyének jogai és a közössége kollektív jogai, tehát egyéni és kollektív jogok. Az európai együttműködés szemszögéből ezek nagyon nehéz ügyek, és pont azt várjuk Törökországtól, hogy a reformok révén javítsa ezeket a területeket komoly hangsúlyt tettem erre a kérdéskörre a jelentésben. De ugyanakkor azt kérjük Törökországtól, hogy olyan reformokat hajtson végje, végre, és olyan elveket vegyen figyelembe a jogalkotás területén, amelyek ezen az úton előre viszik őket, ugyanakkor viszont az emberi jogi beszámolóról is, az Európai Bizottság emberi jogi jelentéséről is beszélhetünk, akik egyébként még az értékelést nem végezték el. Úgyhogy talán nem ez a megfelelő sorrendje a dolgoknak. Persze felteltünk kérdéseket az emberi jogokról, és elvárhatunk a törököktől dolgokat, de ugyanakkor meg kell vizsgálnunk a 23.-24. fejezetet is. És azt hiszem, hogy itt is sikerült, legalábbis igyekeztem egyensúlyt találni. Ezért aztán, elnök úr, nagyon figyelmesen hallgattam, amit a kollégák mondtak, megvizsgáltam a kompromisszumos módosítókat is, de hát bár az ember jelentéstevő mégis frakció, egy frakció tagja, és ugyanakkor mégis egy olyan ember, akinek biztosítania kell azt, hogy a parlamentben többséget kapjon a dokumentuma, és egy olyan üzenetet tudjunk kiküldeni a parlamentből egységesen, amely objektív, határozott, kiegyensúlyozott, határozott. Tehát tudjuk azt, hogy hol vannak a nehézségek, ezekre összpontosítanunk kell, de ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy az összes fontos kérdés bekerül a dokumentumba. Én megpróbáltam ezt, és úgy gondolom, hogy így nagy vonalakban az ajánlásaimat el tudja fogadni a legtöbb kolléga. Érdeklődéssel várom a holnapi szavazást, bizonyos vagyok benne, hogy pozitív eredményekre fogunk jutni végül is. A kollégák azt kérik tőlem, hogy további változtatásokat vigyek bele a szövegbe, de a kompromisszum építő folyamat így is nagyon hosszadalmas és kínos volt, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy most már próbálják ezeket elfogadni. Minden kolléga azt mondja, hogy igen, de az én módosítom az nem került be eléggé jól, eléggé világosan, elég alaposan. Ezt mindenki elmondhatja, de mindenki tudja, hogy milyen nehéz feladatom van. Nem tudunk mindent, amit mindenkit érdekel, mindenhol pontosan bevinni. Bernas Ledford kapott szót. Köszönöm. Egy félreértést szeretnék a vízumkönnyítése kapcsolatban eloszlatni. Ha az Európai Unió meg kéri ezt, ez török állampolgárok esetében nem érvényesülne, nem kell vízumot bevezetni, ám ettől még az útleveleket a külső határon ellenőrizhetnénk. A vízummentes utazás tudnilék nem jelenti azt, hogy Törökországon keresztül utazó, nem török állampolgár az EU-ba utazva ezt élvezhesse ennek a hasznát. Úgyhogy nem értem, miért félnek egyesek attól, hogy ez kivételez. Én nem sokat értek a vízumokhoz, ám a Libes szakbizottság azért ismeri a témát. Tehát nem mindenki számára nyitná meg az utat aki nem kér Törökország utazáshoz vízumot. Tehát kifejtette ezt az álláspontját, bizonyal megvitatjuk majd a későbbiekben. Ne nyissuk meg új vitát, szerintem ebben a kérdésben. Ha úr, ha mégis kívánja, parancsoljon. Ügyrendi kérdés nem az előző érvhez kapcsolódik. Elfogadom Omen Reuten asszony érvét, hogy bizonyos dolgokat elfogad, másokat nem a kompromisszum építésben ám tavaly emlékszünk a szavazás során hatalmas gond volt, hogy e, a módszertamból kérem, hogyha egy-egy módosító eleme nem szerepel a, a kompromisszum, akkor külön tegyék rá a szavazási listára. Kérem a támogatását ebben és a titkárság együttműködését. Tegnap beszéltünk erről abban a reményben, hogy Havit úr, aki egyébként elkésett, és nem hallotta, amit Gomez asszony mondott. Nos, remélem, hogy lesz egy, még egy, ebből egy kis eszmecsere közöttük, és akkor már tisztázzák ezt a kérdést a frakción belül. Kedves barátaim, szerintem zárjuk le ezt a vitát ezen a ponton, és lépjünk tovább a Szerbiáról szóló jelentés témájára. Első hozzászóló az előadó. Kérem, aki elhagyja a termet, tegye csendben. Not all of them, not all of them. De nem mindenki menjen el azért. On Serbia. Oh, on Serbia, okay. Okay. Okay. Please, colleagues. Kérem, mondta, hogy folytassuk a munkát. Ha lehetne a termen kívül, mindenki maradjon a következő téma tárgyalására a teremben. colleagues please please Kérem, aki, aki elmegy, az csendben tegye, ám minél többen maradjunk, és kezdjük el a munkát. És hát tegyük, teremtsük meg ennek a feltételeit mielőbb. We need the more authority, so... Tekintére van szükség, kérem vegye át a helyet. I think you have taken the Telekom, das war's. Das andere? Das hast du Peter gegeben. Der hat das Telefon beantwortet. Nein, das ist das. Hat das das, das hier? Start, I have to check Okay. So, Mr. Kacsin, you have... Kacsin úr, akkor végül is öné a szó. Kedves képviselőtársaim, Baszku elnök úr, kollégák! Először is köszönettel tartozom a titkárság munkatársainak, illetve a szakbizottságbeli kollégának, különösen Éva Márnak a titkárság részéről, aki nagyon sokat dolgozott a jelentésemen, illetve a saját csapatomnak, Szásának, asszisztensemnek és az árnyékelődőknek kell megköszönöm azt a konstruktív együttműködést, amely révén szerintem kielégítő szöveg született, mindenki kedvére való szöveg. És a Szerbiára vonatkozó tervezetet most sokkal jobb hangulatban tudtuk megvitatni, mint akár egy hónappal ezelőtt. Azok a kritériumok, amelyek teljesültek, Szerbia részéről üdvözlendőek. A honlap honlap utáni külügyminiszterek tanácsa fogalmaz meg ajánlásokat arról vonatkozóan, hogy a tanács elfogadja Szerbia tagjelölt státuszát. Ez azért is üdvözlendő, mert Szerbia valóban nagyokat lépett. Egyrészt a, a regionális együttműködés tekintetében Pristinával sikerült, aztán a technikai jegyzőkönyv aláírása a közös határőrizet tekintetében ilyen fontos előrépések az, a KFOR-ral együttműködés is javult a szerb oldal részéről, ezen túl a, a tavalyi júliusi események szervezővel kapcsolatban is intézkedések születtek. Pristinában úgy tűnik normalizálódik a helyzet, és ez a szerb félnek is betudható. Ezt világosan ki kell mondanunk az Európai Tanács ennek fényében e, Szerbiának bizonyal megadja a tagjelölti státusz. Sajnálom azt, hogy egyes tagállamok az utolsó pillanatban igyekeznek blokkolni ezt a folyamatot a tanácsban. Ez szerintem semmiképpen sem helyén való. A szobai módosítók is érkeztek a jelentéshez, ezek jó részt a szerb előrelépést Ezeket üdvözlik, ugyanakkor kérem, hogy ne esünk túlzásokba, politikai relevanciára van szükség a, a, a szöveget illetően, ezért nem kellene minden szóbeli módosítót megszavazni. Arra van szükség, hogy a jogállamiság, a korrupcióellenes harc kerüljön a szerb erőfeszítések homlok terébe. A reformok túl lassan folytak az elmúlt években Szerbiában, a Koszovóval szembeni politikai blokád is kárhoztatható, tatható, és a büntető, Hágai Büntetőbíróságával együttműködés sem volt mindig éppen dicsérhető. Egy új fejezet nyílik ugyanakkor meg, és a politikai vezetők nem hivatkozhatnak most már a szerb lépések elhalasztására. Korrupciós lépések születtek, a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat megreformálta Szerbia, és egészen mondható, hogy, hogy előrelépések születtek a korrupció ellenes harcban. Az egyes független szervezetek, például a korrupció ellenes harc tanácsa, az ombudsman, hivatalabb működésében javulás tapasztalható. A regionális együttműködés is javult, és ez különösen a szervezett bűnözés elleni harcban üdvözlendő. Horvátországgal és Szerb Montenegróval is javult az együttműködés. Ez, mindez pedig, és az, hogy Szerbia erőfeszítései pozitívnak értekelhetőek, Makedónia számára is pozitív perspektívát nyit meg. ez szempontból a térség egész szempontjából is fontos, tehát a szerb lépések pozitív értékelése. Bosznia-Hercegovina tárgyában is fontos, hogy Szerbia hozzáállása javuljon. Nem szabad hagynunk, hogy Bosznia-Hercegovina elszigetelődjön. Fontos, hogy ez a többvallású, több nemzetiségű állam a további fejlődés útjára álljon. Ehhez Szerbia támogatására is szükség van, és szükség lesz. Mielőbb el kellene kezdenünk a 23-as és 24-es fejezet tárgyalását, a bíróságok működését, az állampolgári jogok érvényesülésének kérdését, hogy Szerbia minden állampolgára számára érezhetőek legyenek az európai perspektíva kézzelfogható előnyei. Fontos, hogy a gazdasági növekedés elinduljon, az életminőség javuljon, és az egész nyugat-balkáni térség helyzete javuljon. Ebben Szerbia kulcsfontosságú szerepet játszik, és játszhat, ezért oly fontos, hogy az európai csatlakozás perspektívája megnyíljon Szerbia számára. Ez a szerb állampolgárok számára csak úgy fontos, mint Európa szempontjából. Holnap remélem, hogy mindezeket az érdekeket meg tudjuk jelenteni a szavazás során. Um, Köszönöm, kacin Köszönöm úrnak a kiváló jelentést. Kiegyensúlyozott, átgondolt, és a megfelelő ügyekre mutat rá. Egyetérthetünk abban, úgy vélem, hogy Szerbia szép lassan az európai integráció folyamatában elindult, de még mindig hosszú út áll előtte. Szerintem az a hangsúly, amit a jogérvényesülésére, az állam, jogállamiságra fektet. Ez a jelentés, ez nagyon fontos, a 24. fejezet is ehhez kapcsolódik. Ez a folyamat sarokköve. Nem tudjuk, hogy mi lesz az eredmény, nem tudjuk, hogy esetleg mi fog történni, hogyha új kormány érkezik. És persze ott van a kérdés, ami azonnal felmerül, hogy az új kormány milyen tekintetben is mekkora, milyen mennyiségben fogja elfogadni az elődeinek a döntéseit. Nagyon komolyan kell venni ezeket a kérdéseket, mert jó üzeneteket, a megfelelő üzeneteket küldjük Szerbiának, és talán az egész régiónak. Rendkívül fontos az is a hosszú távú stabilitás szempontjából dél európában az, hogy Szerbia elfogadja az európai jövőt ez az egész terület stabilitása szempontjából kulcsfontosságú. A Gomes. Gomes asszony. I'd like to... I'd like to... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Kacsinórnak a kiegyensúlyozott és konstruktív jelentésért, nagyon fontos pillanatban született meg ez a dokumentum, amikor úgy meggyőződésem, hogy a tanácsnak a tegnapi ajánlásokat nyomon kell követnie, és megadnia a tagjelölt státuszt Szerbiának, figyelembe véve a haladást, amely az elmúlt években bekövetkezett, konkrétan a Szerbia és a Nemzetközi Büntetőbíróság együttműködésében a Vratko Mladic és Halanadzsics, Hagy, Goran Hadzsics kérdésében, aztán a figyelembe véve a reformokat, hiszen megkezdték a szervezet bűnözés elleni küzdelmet, illetve figyelembe véve azt a megállapodást, amire múlt héten került sor Belgrád és Pristina között, melynek értelmében lehetővé akarják tenni a regionális együttműködést, és amely elismeri azt, hogy Koszovó részt vehet a regionális fórumokon. Ez nagyon jelentős lépés. Az, hogy megállapodtak ebben, ez rendkívüli fontosságú és óriási várakozásaink vannak a gyakorlati végrehajtás tekintetében is. Ott voltam a belgrádi delegációban a frakciómmal, amikor aláírták ezt a megállapodást, és persze nagyon világos volt, hogy a hatóságok és Boris Tadics elnök különösen tisztában vannak azzal, hogy milyen elvárások fogalmazódnak meg, és hogy milyen nagyobb igényeket fog támasztani velük szemben az, hogyha megkapják a tagjelölt státuszt, mármint ha megkapják a következő tanácsi ülésen, Európai Uniós tanácsi csúcson. Még egy dologra szeretnék utalni, amit Boris Tadics elnök úr mondott. Ő rámutatott arra, hogy mennyire fontos a szervezet bűnözés elleni küzdelem, amit a kormánya megkezdett. Persze reméljük, és tudjuk, és ő is tudja, hogy még nagyon sok munkára van szükség, hogy a kopenhágai kritériumokat elérjék, különösen a reformok, az igazságszolgáltatás reformja, az emberi jogok, a kisebbségek védelme területén, és azon aspektusok területén is, amelyek a demokratikus rendszer működése a demokratikus intézmények működése és a jogállamiság működése szempontjából megfogalmazódnak, valamint a nyitott piac és a méltányos verseny területére is rendkívül fontos kihatása lesz mindez. De fel kell ismernünk az előrelépéseket ebben a kulcsfontosságú pillanatban. Támogatjuk-e azokat Szerbiaban, akik felelősséggel viseltetnek a haladás iránt, hogy elérjék a kopenhágai kritériumokat, és rálépjenek az európai útra, Szerbia egy nagyon is európai hatalom, amely kétségtelenül Európához tartozik. Vagy pedig azokat erősítjük meg, akik annak ellenére, hogy persze néhányuk azt mondják, hogy néhányuk azt mondja, hogy Európa felé tekintenek, de a cselekedeteik ennek az ellenkezőjét mutatják. És ezeket meg erősítette már az önmagában, hogy az eurozóna válsága óriási hatással van a szerb gazdasági és társadalmi vagy szociális helyzetre. De hát ezért ennyire fontos ez a döntés, hogy válasszunk, hogy melyik irányt próbáljuk támogatni. És reméljük, hogy a tanács aján, követni fogja a jelentéstevőnk ajánlásait. És egyetértek az árnyék jelentéstevőmmel, aki nem tudott itt lenni, sajnos, a frakciónk árnyék jelentéstevő úton van. Azt hiszem, hogy nagyjából sikerült elmondanom azt, amit ő el akart itt mondani. Még egy dolgot engedjenek meg, hogy hozzátegyek. Az elnyékjelentéstevő asszonynak meggyőződése, hogy koherenseknek kell lennünk a politikai nyilatkozatánkban, és megismétli ő is azt, hogy Szerbiára is érvényes az, hogy a kétoldali ügyeket nem szabad akadályként gördíteni a csatlakozási folyamat elé. Oh. <clears throat> yeah, I think. <clears throat> yeah. Well, actually, the division of labor. A munkamegosztás a zöldeken belül a következő. Franciska Wagner az első szóvivőnk, de a napi rendi változás miatt sajnos nem tudott most itt lenni, és ezt nagyon sajnálja. Mindkettőnk nevében szeretném elmondani, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyszerű, hogy Szerbia pozitív ajánlást kapott, és most már biztos vagyok, hogy megkapja a tagjelölt státuszt ideje, hogy Szerbia megtegye a következő lépést a csatlakozási folyamatban. A Koszovóval felvett tárgyalási szál nagyon jó jel, hogy előrelépés következhet a két ország kapcsolatában, és még egy jó jel az, hogy a kutatások azt mutatták, hogy az európai út és a csatlakozási lehetőség több szavazatot fog jelenteni, plusz, mint amennyit veszítenek a Pristinával felvett kapcsolatok miatt. Probléma merült fel az beszélő mikrofonjával. Nem sikerül visszakapcsolni. This, this, this, this one is on. Take this one. Uh, all dead. Uh, Move to that one. Move to that. Oh, yeah. That one works. Right. Okay. Yeah. Found a working one again. Sikerült működőképes mikrofont találni. Éppen ezt mondtam, hogy úgy gondolom, hogy remek, hogy Szerbiában az, hogy az EU-hoz csatlakozhatnak, ez nagyobb pozitív érzést jelent a lakosság számára, mint a nacionalizmus. Tehát megtették a következő lépést a csatlakozás felé, most komolyabb és mélyebb reformokra lesz szükség. Kacsil úr jelentése sok területet megemlít, ahol reformra szükség van, ahol leginkább szükség van erre, és nagyon kiváló kompromisszumokat sikerült megfogalmazni különösen a 23-as és 24-es fejezet megnyitásának a feltételei területén sikerül nagyon sok mindent kérnünk, például emberi jogok, az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni küzdelem területén, és közben a koszovói kapcsolat is tovább kell, hogy fejlődjön. A négyes kompromisszum szögege kapcsolatban nagyjából egyet tudunk érteni, de az administratív kifejezése kapcsolatban részenkénti szavazást fogunk kérni, ez az utolsó mondatban szerepel, hiszen ott, ahol általánosságban beszélünk az integrált határ igazgatásról, meg a határokról, itt szerintünk nem logikus az administratív szó beillesztése határokról van szó, tehát szerintünk ott nincs szüksége az administratív szóra, de amúgy tudjuk támogatni a szöveget, és általánosságban el tudjuk fogadni a jelentést, és még boldogabbak vagyunk a Szerbia haladását látván. Ukán úr. Many thanks to the rapporteur. Köszönöm elnök úr, köszönöm Kacsin úrnak, a jelentéstevőnek, nem csak azt, hogy egy jó szöveget fogalmazott meg, hanem azt is, ahogy együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel és más kollégákkal a végső szöveg megfogalmazása érdekében, hogy a lehető legszélesebb körű támogatást élvezze ez a végső változat, és biztos vagyok benne, hogy így is lesz. Szeretnék gratulálni a szerb képviselőknek is az erőfeszítéseikért, hogy megkapták az ajánlásokat a tagjelölt státuszra. Remélem, hogy ezt meg is erősíti majd a tanács. Szerbiának most itt komoly lehetősége van arra, hogy jelentős lépést tegyen az integrációs folyamatban idén. És remélem, hogy el fogunk fogadni egy olyan jelentést, amely támogatni fogja ezeket az ambícióikat. Meggyőződésem, hogy az integrációs folyamat napirenden tartása pozitív hatást fog kifejteni nem csak az országra, hanem a régióra is. Ugyanakkor Szerbia számára, hogy ezt sok kolléga is mondta, ez csak a kezdet. A kemény munka az most kezdődik. Azt hiszem, hogy az összes fontos kérdés nagyon helyesen lefedik a kompromisszumos módosítók, és ezért ezeket mind érdemes támogatni. Az utolsó Koszovóval kapcsolatos megállapodást, illetve az integrált határigazgatási kérdésben történt előrelépést is üdvözölnünk kell. Azt hiszem, hogy ezeket már azóta hozzáadtuk a kompromisszumokhoz, tehát ez is rendben van. Ugyanakkor szükség van arra, hogy ezeket a megállapodásokat, illetve a végrehajtásukat is nyomon kövessük. Ez mindkét oldalra vonatkozik, Szerbiára és Koszovóra is. E tekintetben szeretném üdvözölni a szerb elnök álláspontját, aki lehetővé tette a népszavazást Koszovóban. És remélem, hogy a következő szerb választások nyomán is megvalósulna az, hogy Szerbia a további szükségtelen feszültségeket el tudná kerülni. Szeretnénk, hogyha folytatódna az a tendencia, hogy a Európát pártoló erők irányítják az országot. Köszönöm. Thank you, Chairman. I only took the floor. Köszönöm, elnök úr. Csak azért szeretnék felszólalni, hogy em, ismételjem azt, ami már elhangzott. Üdvözlöm azt a megállapodást, amit Belgrád és Pristina kötött. A főképviselő asszony, illetve főle biztosú segítségével úgy gondolom, hogy ez nagyon kreatív megközelítés volt, ami lehetővé teszi, hogy Koszovó is re- részt vegyen a regionális üléseken. Nagyon jó ez a, az elrendezés a státusz szempontjából is. Tudjuk, hogy ez még mindig problémás, de hogyha van politikai akarat, akkor meg lehet oldani ezt a kérdést is, és vannak más kreatív megoldások is, amelyekkel, ha nem is lehet megoldani az akadályokat, de legalább ideiglenesen meg lehet őket kerülni. Remélem, hogy tagjelölt országá fog válni Szerbia, és a tanácsban az utolsó akadályokat is sikerül megoldani majd a csúcson. Remélem azt is, hogy jobb jövő áll Szerbia és Koszovó kapcsolatai előtt. Thank you very much. Köszönöm. Úgy hiszem, önök is tudják, mennyire fontos pillanata ez, hogy megtárgyaljuk egy fontos Európa ország tagjelölti státusza kilátásai megtárgyalásának. Jelentéstevünk kifejtette sajnálja azt, hogy egyes tagállamok a tanács tegnapi ülésén fenntartásaiknak adtak hangot. Valamennyire ismerem a a helyzetét egyes országoknak, sőt egy országnak bizonyal, amely így viselkedett a tanácsban. Nos, bizást mondhatom, hogy nem ismeretes, nem, nem volt közvita vita ezen országok álláspontjáról, tartózkodásáról, csak a szerb sajtó híreiből tájékozódhattunk, amikor pedig kértünk magyarázatot, nem kaptunk magyarázatot ugyanakkor meg kell értsük, hogy mi áll, milyen logika áll ezen álláspont mögött. Párbeszéd nem volt. Nagyon nehezen érthető a logika ezen tartózkodások meget, mert hogy mögött, mert hogy, mert hogy az érintett állam, tagállam polgárainak várakozásait nem tükrözi. Nagy kérdőjelet vet fel az Európai Unió viszonyrendszerében ez a magatartás, épp akkor, amikor egy nagyon bonyolult probléma megoldása válik láthatóvá Szerbia és Koszovó között. Ezért nem nagyon fair a szerbekkel szemben ez a magatartás. Tudni az az ország tagállamairól folyamatosan beszélek, annak Szerbia mindig jó barátja volt. És a szerb fél azt reméli, hogy hogy megtehetik azt ők is, amit az általam említett, vagy gondolt tagállam megtehetett, azaz, hogy csatlakozhat nem sokára az Európai Unióhoz. Schengene kapcsolatban is üzenetet fogalmazható meg. A Schengeni kérdés lehet, hogy magyarázat az érintett tagállam viselkedésére, ám az nem elfogadható, hogy egy hiba hivatkozva újabb hibát követünk el. A végén pedig hagy fejezem ki abban reményemet, hogy ez az álláspont módosul majd, és a tartózkodás visszavonja az érintett tanácsbeli tagállam. Hiszen végső soron az ilyen probléma megoldását csak az érintett felek tudják megoldani. Ha pedig üzenet akarunk megfogalmazni a szerbek címére, akkor azt megtettük most már. Azt is tudnunk kell viszont, hogy ha egy tag, ha egy hogy ország tagjelölti státuszt kap, akkor a, a, a, például a kisebbségek jogainak védelme és megfigyelése tovább folyik, ahogy ezt hazám vonatkozásában is történt. Tehát ez nem, nem lehet ok a tartózkodásra. Remélem, hogy ezeket a fenntartásokat visszavonja az az ország, amelyről folyamatosan beszélek, de nem akarom megnevezni. Nos, ez visszavonja majd a tartózkodásokat. Négy szem közt majd meg, megmondhatjuk, és akkor megmondom, melyik országon gondolom. Frau Lunacek, vielleicht können Sie... Lunacek asszony, talán ön segíthet, hogy megértette, melyik országról is van szó. Lunacek úr, feltétezem, asszony, feltétezem, hogy az az ország, ahonnan ön származik, Paskúr. Én is köszönöm Kacin úrnak a jelentést, meg a kompromisszumra vonatkozó törekvéseit. Szerintem jó munkát végeztek. A legtöbb aspektussal egyetértek. Én, mint a Koszovóért felelős előadó, viszont egyes kérdésekre még jobban koncentrálnék. A párbeszéd, az abban elért előrelépések, és az a tény, hogy, hogy Szerbiának, azok a feladatok, amelyeket Szerbia ebben a viszonyrendszerben meg kell oldjon. Én is pozitívan látom a múlt pénteki párbeszéd eredményeit, és a megállapodást végül azt hiszem minden tagállam támogatta Szerbia tagjelölti státuszát, illetve a Koszovóval kapcsolatos feasibility study megindítását sem akadályozták meg. Ugyanakkor fontos, hogy megemlítsük azokat a kérdéseket, amelyek Ökkán úr is utalt. Tudnék, nagyon sok tennivalója van még Szerbiának, a, az országon belül is, meg a Koszovóval kapcsolatos viszonyait illetően is. Egyik dolog, amire Edward azt hiszem utalt is, hogy világosá tegye, tegyük a szerb kormány előtt, hogy a szerb választásokkal kapcsolatosabban Észak-Koszovóban nem lehet helyhatósági tart, választásokat tartani a szerbek részéről. Ezt világosá kell tegyük. A parlament, a és a tanács is keményen rá kell mutasson erre. Ami pedig a, megal- a megállapodás végrehajtása pedig még, még nem történt meg, nem. Bizonyal sokan akarjuk, hogy tovább folyjon a párbeszéd a szerb választásokat követően is. Előtte ugye nem sok értelme van ezt nagyon erőltetni, de a, a távközlés, az energetikai ö, infrastruktúra kérdéseért még nem kerültek napirendre. Szerbia és Koszovó között. Ami pedig Koszovó saját jogán való részvételét illeti a, a párbeszédben és a megalapodásban, hát itt Szerbiát is, meg az, az öt államot is, amely nem ismerte el Koszovó jogállását is, fel kell kérjük, hogy támogassák ezt a folyamatot, és még az olyan szervezetek, mint az, mint az EBESZ is, is ö, regionális szervezet, itt is Koszovó saját jogán kellene, hogy tag legyen. Úgyhogy remélem, hogy örömteli az előrelépés Szerbia részéről, és az, hogy tagjelölti státusz kaptak, bizonyal sokat jelent nekik, nekünk is fontos ez, helyénről lépés volt a, a jogállás megadása, ám szükség van további őszinte és realista végrehajtásra a jövőben, mert végső soron az európai elv, az együttműködés elve, és nem a konfrontáció elve. És ezt tovább kell, ebben a szellemben tovább kell építkezni. Ezt szerettem volna elmondani Szerbia, illetve Koszovó tárgyában, és még egyszer köszönöm kollégámnak a jelentést. Köszönöm. Én is egy rövid megjegyzéssel szorítkoznék. Helyén valónak tartom, hogy megszületett a döntés Szerbia tagjelölti státuszáról, annál is inkább, mert ez hozzájárul a térség stabilitásának erősítéséhez, és pozitív üzenet. Ugyanakkor világosan kell látnunk, hogy egyik és másik ország tagállam magatartása, amely a Tehát arra kéri fel Szerbiát, hogy felelősen lépjen fel, és a nemet köz, a, a szerb kisebbség védelmét pedig a nemzetközi szervezeteken keresztül igyekezzen elérni. Tudnék ellenkező esetben az Európai Unió a békére való törekvéseit sérthetik. Ez Szerbia számára is világosra kell tenni, és azt is, hogy az egész csatlakozási folyamatot veszélyeztetheti, ha az a benyomás támad, hogy Szerbia nem felelősen jár el a kisebbségei védelme tekintetében Koszovótól függetlenül is moderálnia kell Szerbiának viselkedését, el kell kerülni azokat a további akciókat, amelyek veszélyeztethetik az működést és a, a, a misszió működését. Tehát itt közös felelősséget kell vállalni, a misszióban működők érdekében is, és ki kell fejeznünk, hogy világosan látjuk ezeket az összefüggéseket. Angurakis képviselője a szó. Köszönöm. Nos, Szerbia csatlakozása nagyon sokat ronthat a munkavállalók helyzetén. Egyesek azt gondolják, hogy ez lesz az eredmény. Én Görögország perspektívájából szólok. Tudják, hogy egy olyan időszakról van szó, amikor az Európai Uniót súlyos válság fenyegeti, hiszen a növekedés megrekedt, az előrejelzések szerint Nyilvánvaló, hogy ezen körülmények között az embereknek meg kell érteniük, hogy milyen unióba lépnek be. Nos, az az ár, amelyet a szebb népnek kellene ezért fizetnie, szerintem nagyon magas lenne. Tudjuk, hogy már a múltban is drágán fizette meg a NATO-val való összeütközés árát, és most hasonlóképpen magas árat fizetne a Szerbien belüli kompetencia kérdésekkel kapcsolatos problémák és Koszovval kapcsolatos problémák okán ennek jelentős következményei lennének. Az alapvető kérdés Szerbia számára a növekedéshez kapcsolódik. hogyha vannak reakciók, különösen a KFOR részéről. Nos, ezt meg kell vizsgálnunk, hogy ez ahhoz kapcsolódik, hogy a helyszínen a polgárok ezeket a csapatokat, szervezeteket megszálló csapatoknak érzékelik, hiszen láthatjuk, hogy mi történik Afganisztánban, ott egy hasonló esetről van szó. Tehát a szerbek jól tennék, ha kívül maradnának az EU-n, hiszen ha nem így tesznek, akkor mindaz, ami rosszul megy, azért az EU-t fogják majd vádolni, az EU lesz azért a felelős, ahogyan ez már más országokban is történik. Juncker kapcsán pedig szeretném elmondani, hogy tudják, hogy mi történik Görögországban, megszorítások, Nos, ezzel kapcsolatban hallhattuk, hogy mit mondott Juncker Görögországról. Peterle úr következik. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok Kacin kollégának a jelentéshez, amely valóban fontos minősítéseket tartalmaz és megmutatja a helyes irányt. Azon tény tanúi vagyunk, amiben senki nem hitt, de ennek ellenére bekövetkezett, azaz a helyzet sokkal jobb, sokat javult, Szerbia teljesítette a feltételeket, amelyek szükségesek a tagjelölti státusz megadásához, nem akarom elismételni, amit mások már elmondtak. Fontos, hogy a belső fejlődés Szerbiában és a régióban megfelelően előre haladjon. Várom a tagjelölti státusz megadását, ez a politikai fejlődést lendülettel tölti meg, és ennek kedvező következményei lesznek az egész EU-ra nézve. Köszönöm. Um, Köszönöm, elnök úr. Nagy megelégedéssel vettem észre, hogy mennyire pozitív Kacsin úr mai beszámolója. És hogyha ő pozitív Szerbiával kapcsolatban, akkor ez azt kell, hogy jelentje, lejelentse, hogy Szerbia előre haladása tényleg lenyűgöző volt. Azt is gondolom, és azt is figyelembe vettem, hogy Kacsin úr meg említette, hogy a régi jelentés elavult, és némi módosításokra, szobai módosításokra van szükség, amelyeket támogatnunk kell. És csatlakozom hozzá, én is azt mondom, hogy ezeket a szóbeli kiegészítéseket támogatni kell, mégpedig úgy, hogy napra készét tegyük ezt a jelentést, és hatékony politikai eszközé tegyük a jövőbeli döntések megsegítésére. Holnap a tanácsülésről beszélek, az Európai Tanács holnap után remélhetőleg meg fogja erősíteni Szerbia tagjelölt státuszát. És ez a státusz bizonyára rendkívül fontos lesz nem csak Szerbia, hanem az egész régió és az egész EU számára. Mert alig ha képzelhetnénk el egy stabil Nyugat-Balkánt, ami integrálódik Európába Szerbia nélkül. Ami pedig azokat a félelmeket illeti, amelyeket a kiváló jelentéstevő és más kollégák fogalmaztak meg, hogy vannak még kétoldalú problémák, amelyek új akadályokat képezhetnek Szerbia útjában Európa felé. Ezekkel kapcsolatban úgy gondolom, és az a reményem, hogy ezek a félelmek megalapozatlanok. Persze nem beszélhetek a Paskúr által nem említett ország nevében, de a legfrissebb információk szerint, amelyeket e reggel kaptam, illetve tegnap este, úgy gondolom, hogy mondhatom azt, és várhatom azt, hogy Románia megtartja a vállalását, és támogatni fogja Szerbia európai jövőjét. Ez a feladata, és itt nincs kvipor kvó. Az egyetlen dolog, amit mondhatok következtetésképpen az, hogy talán mindannyiunk számára vannak tanulságok. Egy állam, amely tagállam már szeretné válni, és amelyel folyamatosan igazságtalanul bánunk, nem lehet végtelen ideig elvárás egy ilyen országgal szemben, hogy racionális és nagylelkű legyen. Nem csak Szerbiára gondolok itt, hanem azokra az elemekre, ha mondhatom így, amelyek megalapozni tűnnek a megfogalmazott félelmeket. De remélem, hogy én, az én információim jobbak, és remélem, hogy elmondhatjuk majd, hogy ez a probléma holnap után megoldódik. Elnök, köszönöm szépen. Tehát akkor a következtetés, hogy tényleg Romániáról beszélünk. Hát persze, de csak így zárt ajtók mögött. Köszönöm, és hol úr következik? Hojt úr. Nagy tiszteletem Kacsin úrnak a munkájáért, és üdvözlöm azt, ahogy együtt tudtunk működni a különböző országok jelentéstevőivel. És ahogy ön is mondta, Pasku úr, e héten és ebben a vitában meg kell alapoznunk a jövőt. Nem csak arról vagyunk azért vagyunk itt, hogy, hogy folyamatokról, meg módosítókról beszéljünk, hanem itt rendkívül fontos az, hogy ez az ország Európa jövője szempontjából előre tudjon lépni. És azért hinnünk kell abban, hogy a balkáni országoknak helye van az Európai Unióban, ezt határozottan ki kell nyilvánítanunk. Büszke vagyok arra, hogy a jelentéstevők közös levelet írtak alá, amelyet a tanácsnak küldünk, mely szerint szeretnénk, hogyha Szerbia és Montenegro megkapná a tagjelölt státuszt. Továbbra is nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy a Belgrád és Pistina közötti párbeszéd fennmaradjon és haladjon. Üdvözöljük a haladást, de továbbra is nyomást kell gyakorolnunk, hogy folytatódjon ez a jó munka. Arra kérem a kollégákat, hogy legyenek tisztában ezzel, hogy Macedónia volt jugoszláv tagköztársaságról is szót kell lejtenünk. Rendkívül fontos, hogy bár nem baj, hogyha van egy kis verseny a régió országai között, hogy a reformjaikat minél gyorsabban végrehajtsák a csatlakozás érdekében. Mi itt a parlamentben nem játszhatjuk ki ezeket az országokat egymás ellen. Ezért üdvözlöm azt, hogy Szerbia tagjelölt státuszt kap, de ugyanakkor támogatni kell, kérem, hogy támogatjanak engem is abban, hogy a Macedónia volt Jugoszláv köztársasággal kapcsolatban is ugyanezt elmondhassuk majd. Thank you, sir. Um, it was not... Higgins asszony. Köszönöm. Az elején nem akartam szót kérni, de az ön megjegyzése miatt kértem most szót. Amikor most már kimondtuk, hogy Romániáról van szó, és ezt én is tisztázni akartam, mert tényleg Romániáról van szó, világosan akarok fogalmazni két dologban. Egy, Szerbia nem az az ország, ahol a legtöbb probléma van nem az egyetlen ország a régióban, ahol a kisebbségeknek problémái vannak. Nem azt mondom, hogy Szerbiában nincsenek problémák, és hogy nem lehetne javítani a helyzeten, hanem azt mondom, hogy nem ez az egyetlen ország, és azt mondom, hogy ezt az ügyet nem lehet arra használni, hogy megakadályozzuk Szerbia csatlakozását az EU-hoz. Tehát kérem, most, amikor tudjuk már, hogy Romániáról van szó, a kollégákat arra kérem, hogy beszélnek a román kollégákkal, és bizonyosodjanak meg arról, hogy ez az ügy nem fogja megakadályozni Szerbiát az úton. Akkor, amikor minden más területen már annyit elértünk. Ezt szerettem volna tisztázni. Elnök, akkor ön szeretné megnyerni a következő választásokat, igaz? Nagyszerű, ezt nagyra értékelem. Now, Mr. to round up. Do we have somebody from... És most, ha más, ha, illetve ha a bizottságtól nincs senki, akkor Kacin úr kapja meg a szót. Hogy... If uh, commission is fine, I will... Köszönöm. A bizottság nevében nem akarok beszélni, ám hadd kezdjem azzal, hogy kifejezem, sajnálom, hogy megváltozott a napi rend, és így módon nem tudtak eljönni az árnyék előadók közül néhányan. Azt is be kell látni persze, illetve szívesen látom be, hogy rendkívül pozitív szellemű volt ez a párbeszéd, és a konszenzus szellemében, széles konszenzus szellemében folytattuk a vitát, pontosítva, javítva azt az alapszöveget, amely tükrözi a, a pozitív lépéseket. Söfön úr kifejtette beszélt arról, hogy küszöbben állnak a választások, semmi sem tudható előre. Szerencsére nem Oroszországról van szó, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz előre a választások eredménye, lássuk meg. Azt reméljük, hogy Szerbia európai, Európa párti szellemben szellemű kormányt kap, bár nem tudjuk még előre, hogy milyen kormányt. De szerintem az áttörés megtörtént. Nem akarok senkit provokálni, ám korábban elmondtam már, hogy a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd inkább Belgrád és Belgrád közötti párbeszéd volt. Azt, hogy a saját magukkal való konfrontációban mit értek el, az üdvözlendő Szerbia tárgyában. A választások előtt híreket követve a Belgrád-Belgrád közti párbeszéd lezárására van szükség, és ezt követően pedig valóban elinduljon a Belgrád és Pristina közötti tényleges párbeszéd. Ezt a folyamatot kell támogatnunk, és erre újra is újra emlékeztetünk a szerb felett. Nincs hozzáfűzni valóm ahhoz, amit Gomes asszony mondott, bizonyos várakozások a szocialista frakcióban érzékelhetőek voltak, bár erről nem beszéltek. A, a zöldek pedig kértek része, külön szavazást, ezt támogatom én is, ez semmi bajom nincsen egyes témák, egyes államok, Románia ez vagy sem, tárgyában elhangzottak jelzések, reméljük, hogy már nem áll fenn. ez az a helyzet, amelyről szó esett az adott tagállamban, és végül elfogadják a végső döntést. Felkérték a román kollégákat, hogy tegyék meg, amit tehetnek. Hát nem ők tehetnek róla, hanem a kormány, illetve Bazescu elnök úr. Bazeszki asszony, kisasszony itt volt az imént, reméljük, hogy ő is majd megteszi a magáét reméljük, hogy Bazescu úr, illetve a, a román kormány megszívleli az itt hangzottakat, és olyan döntést hoz, amely mindenki számára kedvező a szerb tagjelölség tárgyában. Angora Kiszúr egy nagyon ideológiai töltetű beszédet tartott, NATO, NATO csatlakozás kilátásáról is beszélve, hát én nem vagyok ennek a témának felelőse, bár a nyugat-balkáni országok számára a NATO-tagság szerintem is gyümölcsöző, szerintem gyümölcsöző volna, hiszen biztonsági garanciákat jelentene mindenki számára, hogy pozitívabb együttműködési szellemet jönne létre. Az, hogyha valaki szomsz, a szomszéd, tehát a két állam a szomszédságából szövetségesi viszony lesz, az mindenképpen pozitív minden tekintetben, hiszen kényesebb kérdésekben együttműködést is előrányoz lehetővé tesz a jövőben. Köszönöm az önök együttműködését is, és az illető konkrét tagállam ügyében, hogy mondjam el, hogy a kisebbségi kérdések mindig kényes és kulcsfontosságú témák lesznek az összes nyugat-balkáni ország számára, beleértve Szerbiát is. Ám a tárgyalások kezdetén van egy olyan pillanat, amikor azt várjuk, hogy a kisebbségek, a, a, már kisebbségként elér, elismert csoportok, illetve a még nem elismert, de magukat szervező csoportok, akik aztán megszállazhatják saját kisebbségi tanácsaik tagjait, lehetőségei biztosítva legyenek, megtörténjen ez a lépés, és eb, a párbeszédet a szerbhatóságokkal ennek a várakozásnak fényében kell folytassuk, annak a várakozásnak a fényében, hogy túllépjenek az akadályokon mert a tárgyalások kezdetén reméljük nem lesz akkor majd ö, ö, szükség arra, hogy egyes tagállamok tartózkodásával foglalkozunk, akik a Szerbián belül saját nemzeti kisebbségeik érdekében tartózkodnak. Köszönöm még egyszer, és bizonyosan nézek a honlapi szavazás elébe. Paszkúr. Hát, figyelj, itt volt az illető hölgy akkor, amikor én beszéltem, aztán meg amikor ön, akkor már nem. Hát ezt értettem. Ezek a balkáni ügyek, barátom. Ezek a rejtett üzenetek. Hát ez egyszerű német számára ezek mi csak a Westfáliai béke idején foglalkoztunk ilyen kérdésekkel. Ezzel zárjuk az ülést, háromkor ismét találkozunk. Jordánia külügyminisztere lesz a vendégünk, Bizony nagyon érdekes ülés lesz. Találkozunk ismét délután tehát.